So, good afternoon, ladies and gentlemen. Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket az AFET szakbizottságán. Ülésén elnézést a késői kezdésért, üdvözölném az izraeli vendégeket a Knessetből, négy órakor kezdjük meg ennek a témának a tárgyalását. Első napirendi pont, a napirend elfogadása, a ha nincs megjegyzés senkinek a részéről, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Második napi rendi pont, nincsenek részemről közlemények pillanatnyilag, úgyhogy már is átérünk a hármas napi rendi pontra, a június 28-ai ülési jegyzőkönyvének elfogadása. Ha nincs az ülés végéig semmilyen ellenvetés megjegyzés, akkor elfogadottnak tekintjük. Négyes napi rendi pont, a EU-Svájc intézményi keretmegállapodás helyzetét tekintjük át. Két vendégünk van, Roberto Bacaretti az egyik vendégünk, államtitkár, a svájci külügyminisztériumban az európai ügyekért felel, és rendszeres vendégünk itt az AFED-ben Christian Leffler úr, az EKS részéről, ahogy tudjuk, helyettes főtitkári minőségben. Néhány rövid megjegyzés lenne részemről. Négy éve folynak a tárgyalások. Az EU-Svájc intézményi keretmegállapodás lezáráshoz közeledik, remélhetőleg a folyamat Juncker úr svájci novemberi látogatását követően előre mm, haladt, és ezen a héten lesz egy következő találkozó, a technikai témákat úgy tűnik, hogy hamarosan le lehet zárni. Miután a technikai témák le lesznek zárva, ezután a végső elfogadásra fog ez kerülni a Svájcban, a parlament részéről, illetve népszavazás keretei között. Kicsit késésben vagyunk, úgyhogy már is késedelem nélkül átadnám a szót először Krisztián Lefflernek, és ezt követően önnek, Bácsaretti úr, Mind két vendégünknek 8-10 perce van, és ezt követően lesz időnk a vitára a kollégákkal. önné a szó. Thank you very much, Chair. Thank you for giving this opportunity. It's been about a year. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Másfél év telt el azóta, hogy legutóbb itt jártam a szakbizottságban. Annak idején az akkori főtárgyalóval jártam itt, 2017 elején, hogy beszámoljunk arról, hogy hogyan alakulnak a svájci e kapcsolatok. Az egy nagyon nehéz időszak végét is fémjelezte. Akkor is egy Svájcban nagyon népszerű kezdeményezés ért véget a tömeg bevándorlással kapcsolatosan. Ez egy fordulópont volt, és szerencsére azóta rendkívüli módon javultak a kapcsolatok, de mégsem tartunk még ott, hogy a politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi kapcsolatok újra a régi szintet érték volna el nem sikerült kiaknázni a potenciált ezeken a területeken, így a keretmegállapodás még nem teljesen jövőképes. A tárgyalások során már közel kerültünk a célhoz, de azt is látnunk kell, hogy egyre kevesebb az időnk. Szeretnék még egyszer emlékeztetni arra, mennyire fontos az EU-svájci kapcsolatrendszer mindkét fél számára. Az EU a második a harmadik legnagyobb kereskedelmi partnerünk, a második, hogyha a szolgáltatásokat is nézzük, az Európai Unió kereskedelmi mérleg, ugyan, mérlege az Svájccal ugyanakkor nagyon nagy többletet mutat fel. Például a külföldi beruházások 40%-a Svájcban EU-s, EU-s befektetők révén valósul meg, nagyon sok svájci polgár él az EU-ban, és sok EU-s polgár is a Svájcban, és, és él Svájcban. Emellett több olyan EU-s polgár is van, a, számos olyan EU-s polgár van, aki nap mint szinten ingázik, hogy Svájcban végezze munkáját. Ettől eltekintve Svájc a Schengeni és a Dublini rendszerek társult fele ami a, például a határvédelmet illeti, illetve a rendőrségi együttműködést. Ezeken a területeken Svájc végrehajtja az EU-s joganyagot, részt vesz az EU-s intézmények és ügynökségek munkájában, és hozzájárul az EU-s finanszírozáshoz ezeken a területeken, valamint kedvezményezettje is az EU-s költségvetésnek mindezen területeken. Rengeteg területen együttműködünk egymással, kutatás, oktatás, közlekedés, környezetvédelem, éghajlatvédeleme, a, emellett a globális porondon is sokszor közösen lépünk fel, támogatjuk egymást például a multilateralizmus területén, az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel fellépünk közösen a szegénység ellen, emellett az EU ö, fenntartható fejlesztési agendáját is közösen hajtjuk végre. Emellett folyamatosan külügyi egyeztetések zajlanak az EKS és a svájci partnerek között is. Svájc emellett részt vesz bizonyos áthok megállapodások végrehajtásában, például békéltető és stabilitást elősegítő missziókban. Említeném itt az EULEX Koszovót, az EU4 Altát, illetőleg a Mali missziót. Svájc emellett részt vesz az ENSZ határozatainak végrehajtásában és az ENSZ szankciók végrehajtásában is az EU-val együtt. Nagyon szilárd alapokra támaszkodhatunk tehát, de a partneri kapcsolatok elmélyítéséhez egy átfogóbb intézményi keretre van szükség, ez az úgynevezett IFA, amely lehetővé teszi, hogy a svájci szereplők részt vegyenek az EU-s belső piacon is. És egy ilyen megállapodás konszolidálna azt a bilaterális kapcsolatrendszert, amelyet az elmúlt évtizedekben létrehoztunk, biztosítaná, hogy Svájc ugyanúgy vehessen részt a belső piac működésében, mint bármely tagállam. Emellett bizonyos mechanizmusok kiépítésére is szükség van. Fontos például, hogy Svájc dinamikusan átvegye az EU-s joganyagokat, emellett ez lehetővé tenné a svájci döntéshozatal kiigazítását is a jövőbeni joganyagok elfogadását illetően. Biztosítaná továbbá, hogy egyformán értelmezzük a különböző jogszabályokat és megállapodásokat is, mint az EU-ban, mint Svájcban. Ezek rendkívül, ez rendkívül fontos kérdésnek bizonyult Svájcban, Tavaly novemberben Juncker elnök Bernben járt, és ott javasolta, hogy a vitarendezés tárgyában egy választott bíróság ítélkezzen, amely a különböző jogviták esetén ítéleteket hozna, de hogyha EU-s jogszabályok értelmezésére lenne szüksége, akkor az Európai Bírósághoz utalná az ügyet, ezáltal biztosíthatnánk azt, hogy az EU-s joganyagot csak is és kizárólag az, EU, az Európai Unió Bírósága értelmezze, miközben az adott jogvitában továbbra is a választott bíróság jára, járna el. Lenne politikai szintű közös grémium is, amely a kapcsolatokat tovább irányítaná. Az elmúlt években nagyon intenzív tárgyalásokat folytattunk, több tárgyalási forduló is volt, sikerült a tárgyalások során az összes fontos kérdést megvitatnunk. A kocka most már el van vetve, most már a politikai döntéshozatalra és értékelésre van szükség a megállapodás véglegesítéséhez. Remélhetőleg már csak néhány fordulóra lesz szükség magasabb politikai szinten. Még hátra van a megfelelő nyelvezet, illetve megfogalmazás kialakítása az 1999-es légiközlekedési megállapodást, illetően kell még megállapodnunk, valamint az összes belső piacot érintő kérdésben. Ide tartoznak egyébként az állami támogatásra vonatkozó kérdések is. Továbbá néhány konkrét jogszabály kérdés esetében is megállapodásra van szükség. Svájc itt bizonyos esetekben problémát észlelt, például a mozgás szabadságát előíró jogszabály kapcsán. Az Európai Unió részéről érvényben van a munkavállaló kiküldetésére vonatkozó irányelv, amely véleményünk szerint a gátat szab a szociális dömpingnek. A szabad mozgás kapcsán továbbra is problét jel, problémát jelent annak megoldatlansága, hogy a polgároknak és a gazdasági szereplőknek is ugyanazokat a jogokat kell élvezniük a belső piacon. Az elmúlt évek során próbáltunk a különböző kérdésekben dűlőre jutni, például a jogviták kapcsán, a jogviták rendezése kapcsán, Megállapodtunk abban, hogy a kereskedelmi kapcsolatainkat is korszerűsítjük. Ezek alapját egy 1972-ben megkötött szabadkereskedelmi megállapodás képezte. Most korszerűsíteni kívánjuk tehát ezt a megállapodást azért, hogy a piaci hozzáférést kibővítsük a felek között. Ez is részét képezi majd ez a korszerűsített kereskedelmi megállapodás a keretmegállapodásnak. megállapodásnak. Minden megvan már ahhoz, hogy politikai döntés szülessen, ez, ez a megállapodás jogilag, technikailag lehetséges, most már a politikai szándék lesz a mérvadó. Ahogy a Juncker úr is elmondta azonban, egyre fogy az időnk, mielőbb meg kellene állapodnunk. Készen állunk arra, hogy lehetővé tegyük a megállapodás megkötését, most végül még emlékeztetnék arra, hogy ez nem csak egy megállapodás a sok közül, ez egy kulcsfontosságú keretmegállapodás. Az Európai Tanács ezt ugyanis előfeltételül szabta annak, hogy Svájc részt vehessen a belső piac egyes elemeinek végrehajtásában. A keretmegállapodásra szükség van, annak érdekében, hogy Svájc továbbra is élvezhesse azokat az előnyöket, amelyeket ma élvez, ez nagyon fontos mind a svájci fél, mind az Európai Uniós fél számára. A világ tovább változik, az Európai Unió egyre több megállapodást köt más partnerekkel, kialakulóban van a digitális egységes piac. A status quo azt jelenteni, hogy Svájc és az Európai Unió külön irányba fejlődik, és végül eltávolodik egymástól megfelelően strukturált kapcsolatokra van szükség, és egy megfelelő jogi keretre azért, hogy jogbiztonságot teremtsünk az együttműködésben. Ez mind az Európai Uniós polgárok, mind a svájci polgárok és gazdasági szereplők érdeke. A kétoldalú megállapodás persze jól működik, de hogyha valamiféle súrlódás keletkezik, akkor problémák adódhatnak, és a probléma megoldása problémát további gondokat okozhatna mindkét fél számára. Remélhetőleg a keretmegállapodás megkötése új lehetőségeket teremt, és lehetővé teszi számunkra, hogy az eddig kiaknázatlan potenciált kiaknázhassuk, és elnézést kérek, ha egy kicsit hosszan beszéltem. Köszönöm Krisztán Lefner, és most, Mr. most Bácsereti úrnak adom meg a szót, és eldöntető hogy milyen nyelven szólal meg. Köszönöm elnök úr, köszönöm szépen. Franciául fogok beszélni. Szeretnék köszönetet mondani Krisztián Lefflernek a bevezetőért. Én magam is nagyrészt aláírom mindaz, amit elhangzott, csak néhány rövid témára szeretnék majd újra visszatérni. Minden esetre, amit elhangzott, amit elmondott Christian Leffler, mértékben megfelel annak, ahogy én látom a dolgokat. Először is az adatok tekintetében mennyire fontos a kétoldalú kapcsolat a Svájc és az Európai Unió között. Az adatok elhangzottak, a kapcsolat az Svájc oldaláról, ugye akkortól kezdődött, amikor megalakult az Európai Unió, illetve az ezt megölőző szervezetek. Nagyon fontos a kapcsolat számunkra, és különösen azért fontos, mert Németországgal, Olaszországgal, Franciaországgal, Ausztriával, a szomszédos országainkkal a kapcsolatunkat is ez a keret határozza meg. Ezek baráti országok, amelyekkel évszázadok óta fontos a kapcsolatunk. Például gazdasági kapcsolatunk Lombardiával jelentősebb, mint a Japánnal fölálló, fölálló kapcsolatunk, vagy baden württemberg és Bajorországgal együttes kapcsolatunk jelentősebb, mint az Egyesült Államokkal, és ezt még folytathatnám ezt a sort. A történelem során erős gazdasági kapcsolatot alakítottunk ki a határi kapcsolatok területén, aztán három nyelvet beszélünk mi, a szomszédaink nyelveit beszéljük, aztán kulturális, szociális kapcsolataink is vannak ezekkel az országokkal, amelyek nem csak egyszerű gazdasági jellegű kapcsolatot jelentenek. Ezt a kapcsolatot szeretnénk fenntartani, megtartani, szeretnénk ezeket fejleszteni, és tovább lépni ezeken a területeken. Christian Leffler említette, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk most már elég régóta azért, hogy egy új intézményi szintet érjünk el az Európai Unió és Svájc között. Mielőtt ezt a lépést megtesszük, illetve mielőtt a svájci nép el, meg 2012-ben úgy döntött, hogy az Európai Gazdasági Térségben nem lépünk be. Egy sor két oldal kapcsolatunk állt fönt, kb. 20 ilyen megállapodásunk van, amely lehetővé teszi, lehetővé tette, gazdaság számára, az állampolgáraink számára a fejlődést, a határon átlépést, nagyon átjárhatóvá vált már a határ, a Schengen és a Dublini rendszer részei vagyunk, ez elhangzott, az Európai Unióval megállapodásokat kötött Svájc, ugye a Svájc, Svájcnak is érdeke volt ez, de szeretném arra is emlékeztetni, hogy az EU-nak is érdekében állt ezeknek a megállapodásoknak a megkötése. Ezek két oldalú megállapodások, és ezek tették lehetővé azt a jelentős fejlődést, amit országunk, országaink, illetve az Európai Unió megtett az elmúlt években. Rendszerbe kell állítani ezt a kapcsolatot, Egyrészt ez piacra való hozzájutást, hozzáférést is jelent ez az új megállapodás. Keretet adunk a meglévő megállapodásoknak, egyrészt azért, hogy korrekt módon és jobban működhessenek a kapcsolatok modernebb, hatékonyabb módon, másrészt pedig ez a keret lehetővé teszi egy sor egyéb területen is az együttműködést, a kapcsolatot. Például most tárgyalunk egy megállapodásról a villamosáram területén. Svájc, arról van szó, hogy Svájc hozzáférne az Európai Uniós villamosenergia piachoz, és fordítva is ez igaz lenne. A tárgyalások részleteiben most nem mennék bele, hiszen a legfontosabb témákat Christian Leffler említette. Két témát azért kiemelnék. Az egyik az emberek szabad mozgása Kezdetektől fogva a Svájc nagyon óvatos az emberek szabad mozgása tekintetében. Ennek oka a mi földrajzi helyzetünk, ezt mindenki meg kell, hogy értse. Kis ország vagyunk, nagyon nyitott a gazdaságunk, nagyon erős a kereskedelmi kapcsolatunk, de ugyanakkor kicsi, relatíve kicsi országról van szó, és nagyon fontos nagy országok között helyezkedik el fizetés, szociális védelem területén nagyon fejlett az országunk, és ezért jelentős migráns nyomás alá kerültünk ez ugyanakkor egy nagyon hasznos dolog volt a gazdaságunk számára, hiszen ez a migráns nyomás lehetővé tette kapacitások, tudások kialakítását a szomsz, elsősorban a szomszédos országok részéről, de általánosságban az Európai Unió részéről is. Az emberek szabad mozgását a Svájc eleve nagyon óvatosan kezelte, érthető okokból. Ugyanakkor ez nagyon pozitív volt a gazdasági fejlődésünk szempontjából. Ma ezt meg szeretnénk tartani, ezt a nyitottságot, a szabad mozgást, de ugyanakkor számunkra fontos, hogy fenntartsuk az elfogadott intézkedéseinket, hogy védjük a dolgozókat, hogy elkerüljük a szociális és fizetési dömpinget, azért, hogy a piacunk továbbra is úgy tudjon fejlődni, ami nem csak a gazdasági fejlődést teszi lehetővé, hanem a dolgozók számára is hogy megkapják a tiszteletet, és hogy elfogadható feltételek között dolgozhassanak. Ez egy vitapont jelenleg közöttünk. Ez egy olyan téma, ami a kiküldetési irányelv megújítása megkönnyített, megkönnyítette a vita rendezését közöttünk, hiszen ez egy keretet ad az Európai Unió számára. Úgy gondolom, hogy ez a keret közelíti az Európai Uniót a szociális védelem tekintetében a Svájc szintjéhez. A másik téma, amit szeretnék említeni, Lefer úr is említette ezt, az olyan intézkedésekről van szó, amelyek pontosítják a megállapodások megkötése során azokat az elveket, amelyeket követni kell, azokat az eljárásokat, azokat a, a hatóság közötti együttműködéseket, az átláthatóságot, tehát hiszen enélkül az integrált piac nem tud működni. Számunkra a specifikus intézkedésekről van szó az állami támogatások területén. Úgy gondolom, hogy ezen a területen még van egy kis munkánk, de egyébként pedig valóban készen állunk a megállapodásra. mostanáig még azt nem említettük, hogy mindez kapcsolódik egy bizonyos környezethez, atmoszférához. Nem fogom eltitkolni önök előtt, hogy Svájcban az Európai Bizottság 17 decemberi döntése, a híres 23-as döntés, amely a svájci tőzsde döntésének a érvényességét korlátozta. Hát először is ez, ezen csodálkoztunk ezzel a döntésen. Hát természetesen zavart minket ez a döntés, hiszen egy olyan időszakban született ez a döntés, amikor a kormány megerősítette a tárgyalást, a tárgyalás folyamatát az intézményközi megállapodás területén. Ez a döntés az Európai Unió részéről gyakorlatilag megkérdőjelezte az intézményközi tárgyalások során elért eredményeket. Tehát nem tekintik majd ekvivalens értékűnek a mi döntéseinket. Tehát ez egy nem, nem egy kellemes környezet, egy, nem egy kellemes kumpa környezet, amit ez az döntés okozott Ugye igazából a tárgyalások technikai jellegűek voltak, politikailag fontosak, de önmagukban technikai jellegű tárgyalásokról van szó. Az év vége felé, hogyha nem sikerül elérni a, ezt a bizonyos elismerést objektív kritériumok alapján, akkor ez problémát jelent majd. Másrészt viszont van egy jó hírem is. A múlt héten született egy döntés, 1,3 milliárdos összegről az Európai Unió gazdasági szociális alapjaira történő befizetésre vonatkozik ez. Ebből 200 millió migrációs területre fog fordulni. Olaszország és Görögországra is vonatkozik mindez, amelyek nem Európai Uniós kohéziós országok. Összefoglalva az egyértelmű, hogy számunkra fontos, hogy fenntartsuk a kapcsolatot az Európai Unióval. Rendkívül fontos, alapvető fontosságú ez a kapcsolat számunkra, Svájc számára, nem csak gazdasági szempontból, hanem a, amiatt is, mert közös az elképzelésünk a világról, közösek az értékeink, az jogiság, demokrácia, kormányzás területén. Svájc ugyanolyan európai ország, mint az Európai Unió tagállamai és fontos számunkra és érdekünkben áll az intézményközi keretmegállapodás megkötése, ha ez egy jó megállapodás, ha valóban új keretet biztosít a szerződéses jellegű kapcsolataink számára. Közvetlenül én foglalkozom a tárgyalásokkal, tárgyalások menetével. Úgy gondolom, hogy elmondhatom, hogy mindig sikerült jó megoldást találni a problémákra. Hát ezért is vagyunk már ilyen közel a tárgyalások lezárásához. Ugye a tárgyalás vége felé mindig a nehezebb témák kerülnek elő. Ez mindenképpen együttműködési szellemben történik, próbáljuk azt keresni, hogy mi közös számunkra, és nem azt, hogy mi különböző, hol különbözőek az elképzeléseink. Azért még annyit el szeretnék mondani, hogy Svájc helyzete nagyon eltér más országok helyzetétől, például olyan ország helyzetétől, amely elhagyja az Európai Uniót. Mi semmiképpen nem akarunk válást, sőt, mi szeretnénk megerősíteni a partnerségi kapcsolatot, ami évek óta fennáll közöttünk. Az Európai Unió olyan feltételekkel szeretné ezt megkötni, ami a saját érdekeit követi, a Svájc pedig olyan feltételekkel, ami lehetővé teszi Svájc érdekeinek védelmét is. Köszönöm, elnök úr. Thank you to Köszönöm szépen mind a két vendégelőadónknak az előadását, és köszönjük szépen, hogy Balceretti úr nem tervezi a vállást, úgymond. meghallgattuk mind a két oldalt, és most pedig először természetesen az Európai Parlamentben az Izrael-el fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnökének, Dorman úrnak. Üdvözöljük, parancsoljunk, köszönöm szépen. Én vagyok a DL küldöttség elnöke, és szoros figyelemmel követjük a kapcsolatokat Svájccal, találkoztunk a svájci parlamenti képviselőkkel július elején, és néhány héttel eh, ezelőtt eh, Bernben látogattunk egy misszió keretében, és svájci politikusokkal találkoztunk. Nagyon időszerű a mai találkozó a főtárgyalókkal, és a tárgyalások lassan a végéhez közelednek. El szeretném mondani, nagyon remélem, hogy hamarosan sikerül ezeket a tárgyásokat mi hamarabb lezárnunk, hiszen a tárgyalások túlságosan sokáig húzódtak, 2014 májusa óta. A médiából az derült ki számomra, hogy a helyzet igen kritikus, A svájciak nem mutatnak túl sok rugalmasságot. Meg szeretném kérdezni azt, hogy van esetleg egy-egy B-terv. Remélem, hogy sikerül egy mindenki megelégedésére szolgáló eredménnyel zárnunk a tárgyalásokat. Köszönöm, Jan Dorman. Három kolléga kért szót, Schwab képviselő, Anna Goma, Gomez és Charles Tenok, illetve Helmut Scholz a gól képviseletében. Van-e még valaki? Egy kicsit késéssel kezdtük az ülést, éppen ezért mindenkit arra kérek, hogy két percen foglalja össze mondandóját. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Unió és Svájc közötti kapcsolatok nem, politikai, nem csak politikai és külpolitikai téma, hanem meghatározó gazdasági téma is. Éppen ezért mind a két eh, előadónak köszönöm szépen a kompetens, világos előadásokat, és számos kérdésem van. Az első Leffler úrhoz intézem ezt a kérdés. Az Európai Unió milyen vállalásokat tett Svájccal kapcsolatban a tárgyalásokon, ami a döntőbb bíróságot illeti. Nem lépe ezzel túl a terv mindazon, amit eredetileg terveztek, hiszen itt európai jogértelmezéséről, nem akármiről, és az európai jogértelmezésénél egyetlen illetékes bíróság létezik, az Európai Bíróság, Leffler úr, kérem válaszoljon erre. Kiküldetési irányelvet megváltoztatták Európában. Balceretti úr, én Svájcot mindig liberális országnak ismertem, jó szomszédok vagyunk. Az Európai Unió liberálisabb a kiküldetési irányelv kapcsán, mint Svájc. Nem gondolja azt szereti úr, hogy rossz úton jár a Svájc ebben a kérdésben, és nem érdekelné a Svájcot az, hogy nyitott maradjon, fontos lenne, lehetne ez az országnak a szigorú ellenőrzések mellett. És elnök egy utolsó megjegyzésem, ami a, a szolgáltatásokat illeti, Nálunk annak idején az épület biztosításokat liberalizálták, és svájcai tekingettünk annak idején Németországban, hogy átvegyük a példát. És jelenleg nem terveznek semmiféle szolgáltatásokról szóló megállapodást Svájccal. Köszönöm. Gomes képviselő két percben, a szocialisták képviseletében. Leffler úrhoz intézném a kérdésemet, de a svájci vendégek véleményére is kíváncsi vagyok. A mi parlamentünk ajánlásai a Panama, dokumentumok kapcsán, ami Svájcot illeti, ellátogattunk Svájcba egy misszió keretében, az adóelkerülés témájában egyeztettünk illetve pénzmosás elleni harc kapcsán. Ezek az ajánlások szintén felmerültek a tárgyalásokon, amelyeket jelenleg Svájccal folytatnak. Kiderítettük azt, hogy bár Svájc eltörölte a banktitkot, de a belső banki titoktartás megmaradt. Svájcban az adóelkerülés nem súlyos bűncselekményt, és ennek súlyos hatása van a mi saját eh, nézeteinkre. A különböző kantonok különböző stratégiákkal rendelkeznek, ez igen aggasztó számunkra. Különböző bűncselekményeket illetően eh, többek között az adás elkerülése teljes mértékben kikerült az ellenőrzés alól. És beszéltem a svájci parlamentbeli kollégákkal, megpróbáltak ezt szabályozni Svájcban, viszont eh, Bizonyos pártok ezt megakadályozták, semmit nem sikerült elérni. És végül pedig a whistleblower kérdése. Ők igen jelentős veszélyben vannak Svájcban. Nagyon fontos mindezt tükröztetni a kapcsolatokban, illetve egy megállapodásban szabályozni. Köszönöm szépen, Charles Tanok. Köszönöm szépen. Elnök úr, Anna nem említette Campione d'Italia furcsa státuszát. Az én frakcióm támogatja az IFA-t. Én szívesen látnék két évvel előre a jövőben, 2020. októberébe lépnék át szívem szerint. Lefler úr tett egy kijelentést, és lehet, hogy pont ezt fogjuk majd hallani, majd a jövőben keret megállapodás kapcsán, nem ütenél folytatott tárgyalásokról. Nagyon sok Brexitet támogató gondolta úgy, hogy a svájci megoldás lenne a megfelelő megoldás nagy a számára Brexit után, de ha megnézzük a részleteket, akkor ebből kiderül, hogy a mozgás szabadsága is benne van mm, Felmerül a kérdés, hogy a kompromisszum mennyire helytálló, miután a kormány részben ignorálta a népszavazás eredményét, egy hasonló népszavazás eredményeképpen kell kompromisszumot találnunk nekünk is Nagy-Britanniában, és a helyi munkahelyeket a helyi érintetteknek kell uh, reklámozni a, a brit kormány bejelentette azt, hogy az Brexit után nem élvezhetnek elsőbséget az EU-s, illetve a svájci állampolgárok. Ez hiba. És Svájc hogyan tudott bilaterális módon ilyen jó dílt kitárgyalni, anélkül, hogy az ítéleteknek közvetlen hatása lenne, és hogyan tud csak fele annyit fizetni, mint Norvégia, mint az EEA tagja. Ők egy nagyon jó dílt tárgyaltak ki. Liechtensteinnal vagy Izlandal összevetve. Az EM támogatások kérdése nagyon fontos. A baloldali brexiteseket szintén aggasztaná ez a típusú állami támogatás. Köszönöm. Charles Köszönöm, Hogyha más nem kér szót, akkor Helmut Scholz a következő. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán három kiegészítő kérdést tennék fel, azon felül, amit a kollégák már megfogalmaztak. Ha elolvassuk a felmérések eredményeit Svájcban, és látjuk, hogy bizonyos pártok, például a svájci néppárt hogyan lépnek fel, akkor kérdések merülnek, merülhetnek fel, mert úgy tűnik, hogy mobilizálnak, és azt mondják, hogy a keretmegállapodás túl messzire megy, úgy érzik, hogy az Európai Unió bizonyos értékeket rájuk ró. Önök szerint a Svájcon belüli vita mennyiben segíti elő a hosszú távú együttműködést, vagy lehet, hogy inkább egy kiváró pozícióra helyezkedik Svájc, és azt mondja, hogy pragmatikusan oldja meg az esetleges kérdéseket. A második kérdésem, a svájci fegyver termelés, fegyvergyártás második legnagyobb export országa, felvevő országa Németország. A kérdés az, hogy egy ilyen keretmegállapodás mennyiben hatna ki a fegyvergyártás területére, vagy kihatna erre egyáltalán. A harmadik kérdés, amely felmerült bennem, a következő. A hétvégén a svájci újságokban volt egy összehasonlítás arról, hogy hogyan viszonyul a jelenlegi helyzet a 90-es évek rendkívül bonyolult pénzügyi helyzetéhez, tekintettel a svájci frankra is. A kérdésem az, hogy az euró és a svájci frank közötti korreláció mennyiben függ össze a munkahelyek megszüntetésének kérdésével, és nem olyan kritérium -e ez, amelyet szintén figyelembe kellene venni az EU és Svájc közötti jelenlegi tárgyalásokon is. Köszönöm. Rendben, kollégák, ha senki másnak nincs már kérdés, akkor én is megfogalmaznék még egy kérdést a végén. Ha jól értem a menetrendet illető megjegyzéseit, akkor azt mondta, hogy remélhetőleg hamarosan lezárulnak a tárgyalások, lehet, hogy még egy-két hónap eltelik azután, hogy aláírták a szerződést, mielőtt a parlament elé kerülne a megállapodás, és aztán 2020-ra zárulna le az egész folyamat, és életbe léphet a megállapodás. Talán szólhatna néhány szót arról, hogy mi a helyzet a parlamenttel. Még ebben a jogalkotási ciklusban megkapjuk a szöveget, vagy később. Öt percük van körülbelül, hogy megválaszolják a kérdéseket. Ki szeretne először válaszolni? Tessék. Köszönöm, elő, elnök úr. Azokra a kérdésekre szeretnék eh, reagálni, amelyek engem illetnek, mert néhány kérdés egyértelműen csak az EU-t illeti. Dorfman úr, úgy eh, gondolom, hogy bizonyítottuk, hogy milyen rugalmasak vagyunk a tárgyalások során a feleknek van egy egyértelmű mandátuma, sokszor vannak vörös vonalak, és ezt kell teljesíteni. A mandátum azt mondja ki, hogy mit lehet tenni, mert ugye mindenki ismeri az ország politikai helyzetét, ugye nagyon jól tudjuk, hogy mérlegelni kell, hogy mit tesz az ember egy tárgyalás során, figyelembe véve a lakosság véleményét is. Nem hiszem, hogy most kellene egy B tervről beszélni, szerintem csak A terv van, minden energiánkkal azon kell dolgozni, hogy megoldást találjunk mindez igaz az emberek szabad mozgására és az állami támogatásra is, tehát az egészet csomagként kell kezelni. Schwabor. Äh, Nos, azt gondolom, hogy az új kiküldetési irányelvel és az új végrehajtási irányelvel a két, orsz- a két tehát mint a svájci, mint az EU-s jogi helyzet közelített egymáshoz. Ez részben összefügg a különböző valutákkal, a svájci frank erejével, a svájci munkaerőpiac különlegességeivel is, hogy még mindig az a nézet uralkodik nálunk, hogy azért még szükségünk van további óvintézkedésekre. ami kiküldetési irányelvünket ugye 2004-ben fogadtuk el, most már új helyzet állt elő, és szerintem mindenképpen kötelezettségünk az, hogy a bérek védelmét a továbbiakban is biztosítsuk. Hogy ezt hogyan kívánjuk elérni, az még elválik majd. Ugye ez is a tárgyalások részét képezi. És aztán még egy dolog, ami az alkalmazható jog kérdését illeti. Integrációs megállapodásokban átvesszük az EU-s jogszabályokat a megállapodás szempontjából. Az Európai Unióban az EU-s jogszabályok vannak érvényben, nálunk viszont a megállapodás révén tartandók be ezek, ez egy különleges helyzetet teremt. Az integrációs megállapodások révén mi nem válunk azért tagállammá, mi az Európai Unión kívüli ország maradunk, és éppen ezért van szükség erre a konstrukcióra a választott bíróságot illetően, Tenok úr azt hiszem inkább Christian Lefflerhez intézte kérdését. Akkor most áttérnék megint franciára. Gomez asszony, az Európai Parlament ajánlásai, mint minden egyes parlament esetén, a svájci hatás, hatóságok számára fontos jogi forrás jelentenek, soft law-nak tekintjük ezt, természetesen hogy figyelembe kell veszük ezt, és természetesen, hogy a ö, föderális adminisztráció is ezt figyelembe veszi, erről tudom biztosítani önt. Lehet, hogy rosszul értettem, de szeretnék biztosítani mindenkit arra, hogy büntethető bűncselekmény az adóelkerülés Svájcban tehát nincs arra lehetőség, hogy valaki büntetlenül elkerülés bűncselekményét kövesse el, tehát nem közigazgatási eljárás, hanem büntető eljárást jelent, mint ez. A kantonok e, esetében, úgy mint az Európai Unióban az egyes tagállamoknak önálló adórendszere van, ez egy kicsit gazdasági versenyt is jelent közöttük, de ez is jelenti ugyanakkor a gazdasági és adózási erejüket. Van egy federális jog, amely meghatározza az alapkritériumokat minden kanton számára. És van egy kantonok közötti elosztási rendszer horizontálisan és vertikálisan is. Ez lehetővé teszi, hogy a kevésbé gazdag régiók támogatást kaphassanak azokból a régiókból, ahol több az adóbevétel. Tehát ez, ugye, ez mutatja azt, hogy ugye van egy bizonyos adóverseny, de az újraelosztás területén pedig ez utóbbi szabály működik, amit bemutattam. Lehet, hogy nem jól értettem, de a vállalkozások adózásáról új törvényt fogunk hozni, ez már majdnem le, véget ért ez a folyamat, a parlament el fogja fogadni ezt a törvényt. Ez lehet, hogy a szavazásra fogjuk bocsátani, hogyha így lesz, az 2019-ben kerül megszervezésre. Ugyanakkor ez egy nagyon modern törvény, minden garanciát tartalmaz, olyan garanciákat, amelyeket egyébként az Európai Unió igényelt a két oldalú egyeztetések során azért, hogy a nagy multinacionális vállalkozások adózási szempontú kezelése az ne ássa alá az európai piacon a versenyt. Aztán, hogy a bejelentők esetében, tehát a, a whistleblowerek esetében megkülönböztetést kell tenni. Van olyan eset, amikor valakinek titoktartási kötelezettsége van, és van, amikor nincs. Úgy gondolom, hogy ez minden jogalkotásban büntetendő, amikor valaki titkos információt tesz közzé. Tehát ez nem ugyanaz az eset, mint a egyéb jó indulatú bejelentők esetén. Az utolsó kérdés. Mi megszoktuk azt, hogy az összes politikai véleményt figyelembe vegyük a különböző politikai pártok részéről, és ami fontos ebben a vitában, hogyha um, bizonyos érvek politikai hátterét figyelmen kívül hagyjuk, akkor is nagyon fontos a témákat tisztázni, az in, a tartalmakra koncentrálni, ez egy művészet, a, mind a nemzeti, mind a nemzetközi kapcsolatokban nem könnyű dolog megállapodni egy megállapodásban, igyekszünk ehhez többséget szerezni. Az, hogy bizonyos politikai pártok nem támogatják a közeledést az Európai Unióhoz, azt jól tudjuk. A jó dolog azonban az, hogy a többség támogatja ezt a megállapodást, ami a védelmi kérdéseket illeti, ezek nem e, kapcsolódnak a megállapodáshoz. A svájci frank e, természetesen fontos a munkaerőpiacon, a svájci munkaerőpiac egyre vonzóbbá vált az európai polgárok számára és az átváltási ráta is kedvezőbbé vált. Köszönöm, Leffler úr, köszönöm szépen, csak nagyon röviden, hogy az EU túl sok engedményt tenne, én ezt nem gondolom. Hogyha megemlítették az Európai Bíróságot, akkor látni kell azt, hogy itt nagyon fontos kompromisszumot találni, nagyon fontos kompromisszumot találni, amely tiszteletben tartja a svájci jogrend autonómiáját a, a kívüli partnerek számára, illetve az Európai Bíróság szerepe a belső piacon is meghatározó. Mi úgy gondoljuk, hogy az arbitrációs rendszer illetve másik típusú rendszer e, e, kombinációja minden olyan ügy Európai Bírósághoz történő utalása, amely meghatározó, le is zárja ezt a kérdést. Ami az időmeni terveket, illetve AB terveket, nincsen B tervünk, és nem is dolgozunk egy ilyen terv kidolgozásán, akkor mi értelme volna az A tervnek, és biztosak vagyunk abban, hogy ezt sikerül lezárni. Szoros a határidő, vannak olyan kérdések, amik megoldása nagyon nehéz, a piros vonalak megemlítése kerültek. A jó dolog az, és ez kiderült az elmúlt négy év tárgyalásain is, hogy a piros vonalak talán már nem annyira pirosak, mint még a nyáron is akár, és inkább legyen egy gyors nyári zápor, úgymond, mint egy nagy éghajlati változás. Úgy érezzük, hogyha nem sokára sikerül lezárnunk a tegyásokat, ez az EU érdekében áll a hosszadalmas eh, folyamatok ellenére, hiszen a tagországoknak ezt ratifikálnia kell, illetve időt vesz igénybe még a svájci ratifikációs folyamat is. Hát örülnénk annak, hogyha ezt zárnánk még a jelenlegi EP-s mandátum alatt. Én e, mindig e, optimista vagyok, és ezért is fizetnek, úgymond, hogy optimista legyek. Ami az adóelkerülés elleni küzdelmet illeti, ez egy fontos téma. Svájccal szorosan együttműködünk ezen a területen, és úgy gondoljuk, hogy Svájc megfelel az EU ajánlásainak, ami az adó struktúrákat illeti. A közösségi e, adó e, rezsim úgy alakul, ahogy e, ezt a svájciak tervezték, volt időközben egy népszavazás, tiszteletben kell tartanunk ennek eredményét. Kiigazatásokra sor került, és ahogy Balteretti úr elmondta, reméljük azt, hogy a jövő nyárig egy teljes körű konvergencia tud majd kialakulni. Anna Gomes kérdésre reagálva, miszerint Svájcban kicsúsztak az ellenőrzés alól. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés ilyen dolog van, kevés dolog az, ami teljesen kicsúszott volna az ellenőrzés alól Svájcban, ami pedig az időutazást illeti császtánok felvetését, miszerint két évvel előre szeretne vetíteni magát, nagyon fontos az, hogy a jelenlegi e, e, Egyesült Királyságbeli helyzet nagyon különbözik a svájci helyzettől. Az, EU, az Egyesült Királyság e, el akarja hagyni az EU-t, nem akar részt venni a szabad mozgásban, és nem szeretné azt, hogyha megkötnék a kezét a belső a szabályozások. A Svájc ennek az ellenkezőjük alakja szeretné a személyek szabad mozgását megtartani, és a belső piac nagyobb részére szeretne bekerülni Hogyha ez volna az Egyesült Királyság kívánsága, akkor egy svájci jellegű megállapodás modellértékű lehetne, de erről egyáltalán nincs most szó. Nagyon mások a tárgyalások, és mindegyiket a saját maga értékén kell vizsgálni. Ami Svájc kohéziós hozzájárását illeti, ez kevesebb, mint Norvégiáé, viszont Norvégia nem tagja a belső piacnak, tehát itt az arányosság kérdése is felmerül. Egy, egyetértek Robert Balcerettivel, ami a fegyvergyártás, fegyver export kérdését illeti. Ezek nem szerepelnek a keretmegállapodás témái között. A keretmegállapodás arról szól, hogy egy keretet hoz létre, amely lehetővé teszi a kapcsolatok további terét jelentős területeken ágazatonként haladva, és egy, azzal, hogyha egy erőteljesebb keretet hozunk létre, a beláthatóságot, az átláthatóságot támogatjuk, egyenlő feltéteket teremtünk az EU-s fél, illetve a svájci fél számára, akkor ez lehetőségeket nyit meg, és remélhetőleg lehetővé teszi azt, hogy ezt a kapcsolatot tovább fejlesztjük. Köszönöm szépen. Köszönöm. Óraim, köszönöm szépen mindkettőjüknek. Jó volt, hogy itt az AFED-ben megszervezhettük ezt az eszmecserét, és sok sikert a holnapi következő tárgyalási körhöz. Számíthatnak az AFED szakbizottságra, az EU-svájci kapcsolatok fejlesztése területén. Köszönöm szépen, és köszönet a kollégáknak is az EU-svájci delegációnak, akartam mondani Doman úrnak, de hát már nincs itt. Következő napirendi pont, már 20 perc, perc késésben vagyunk, Fábio Castaldo, most csöngünk a szavain, izraeli vendégeink várnak, szeretném azt kérni, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzon, mutassa be a véleménytervezetet, Európai Regionális fejlesztési alap, Európai Területi Együttműködési Célkitűzések Interreg. Mindenképpen köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, kedves kollégák, ahogy tudják, ez a fájl illeszkedik a több éves pénzügyi kerettárgyalási sorába. Konkrétan egy rendeletről van szó, az új területi együttműködési célkitűzésekre vonatkozóan ezt hívjuk Interregnek. Az AFET Szeretnék mindenkit megkérni, aki el szeretne távozni, hogy ezt úgy tegye meg, hogy nem zavar minket, nem beszélget, hogyha ez lehetséges, ilyen felnőtt módon oldjuk ezt meg. Ahogy mondtam, kollégák, a fájl illeszkedik a következő több éves pénzügyi keret tárgyalási sorozatába, konkrétan az új Európai Területi Együttműködési Keretről van szó, Interreg. Az AFET azért vesz ebben részt, mert az Interreg programok vonatkozhatnak csatlakozás alatt lévő szomszédsági országokra, Oroszország, Norvégia, Liechtenstein, Andorra, Monakóra is. Ezért az IPA és NDIC programok is kapcsolódnak az interekhez, és ezért fontos számunkra ez a rendelet. A bizottság javaslata néhány újdonságot tartalmaz. Az egyik a kooperáció részeseinek meghatározása új, két új komponens bevezetésével, három, ultraperiférikus régiók, ötös, a innovációs terület. A határon átnyúló komponens definícióját is megváltoztatták. Az tengeri együttműködés pedig egy transnacionális, kibővített tengeri együttműködés módján értelmezi az új rendelet. Nem túl meggyőző mindez a javaslatban, és ezért egy sor javaslatban, egy sor módosító indítványban újra vissza szeretnék térni az eredeti helyzethez, a jelenlegi 2014-20-as helyzethez. A javaslat, főleg Dél-Európa területén nagyon fontosak ezek a tengeri határok, és ezt kibővítette az Európai Bizottság. Szerintem a bizottság javaslata nem csak kockáztatná a jelenlegi, már bizonyítottan hozzáadott értéket adó programokat, hanem az új partnerekkel a határon átnyúló együttműködést is károsítja, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy mennyire fontos a földközi tenger partjai között a kapcsolatok erősítése, és az, hogy közös kölcsönös előnyöket jelentsen mindez. A következő téma a külső együttműködés behelyezése az interreg keretébe. Ez egyszerűsítheti az eljárásokat, de nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a harmadik országokkal való együttműködésnek vannak specifikus jellemzői, stratégiai szempontból és végrehajtás szempontjából is. Néhány módosító indítványt írtam, ennek két célja van. Az egyik az IPA 3 és az NDIC bevonása az Interregbe. Az Interreget tehát ki kellene, hogy egészítse az EU hatékonyságát, a célokat, a pénzek meghatározását pontosan kell szabályozni. A, egyébként pedig határidőket szeretnék módosítani, amikor harmadik országokkal együttműködést kötünk az interek keretei között, akkor soha nem szabad elfelejteni, hogy a közigazgatási rendszerük nem olyan fejlett általában, mint a miénk, és nem követik a mi szabályainkat. Ezért nem lehet olyan rövid határodókat előírni. Kedves kollégák, az Interregnek nagyon fontos szerepe volt az elmúlt években, azért, hogy Európa lakosait, illetve Európán túl is a lakosokat közel hozzuk az EU-hoz. 10 milliárdról kevesebb, mint, vagy kicsit több mint 8 milliárdra csökkent a keret. Hatékonyan kell felhasználni ezt a pénzt azért, hogy biztosítsuk a hozzáadott értéket. Biztos vagyok abban, hogy az árnyék előadókkal együtt megfelelően tudjuk módosítani az eredeti szöveget. Köszönet mindenkinek. Köszönöm, Fábio Castaldo. Négy perc alatt megtette ezt. Kiváló. Három, mert közbeszólt, amikor elkezdtem a felszólásomat. Igen. Damafor, EPP, Pászkór, Szocialista Frakció és a GUE. Még szeretne valaki hozzászólni, akkor mindenki három percet kap. Damafor az első. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék elnézést kérni Szujca asszony nevében, mert sajnos a mai ülésünkre nem tudott eljönni árnyék előadóként szeretnék köszönetet mondani Kásztárdó úrnak. Tanulmányozta a módosító indítványait, és néhány megjegyzése lenne ezekhez. Suica asszony úgy gondolja, hogy az Interreg rendel tervezet már most is pontosítja az IPA 3 és az NDIC pénzügyi kereteket, amelybe beilleszkednek majd az Interreg programokba. Egyetért azzal, hogy az adatokat ki kell venni, és referenciákat kell, utalásokat kell beilleszteni a szövegbe a két említett rendeletre vonatkozóan, azért, hogy ez több rugalmasságot biztosíthasson. Ugyanakkor az árnyék előadó javasolja a határon átnyúló tengeri együttműködési programok beillesztését. Sújca azt úgy gondolja, hogy az Interreg kiegészíti a jövőbeni hatalan átnyúló tengeri programokat. Ugyanakkor elismeri, hogy Castado úrnak más a megközelítése, mint a régi előadónak. A kérdése az lenne, hogy az eredeti szövegbe mi vett, miért vette be inkább a tengeri együttműködést. Köszönöm, Páskor. Kettő perc van a szocialista frakció részéről. Köszönöm szépen. Picula kolléga nevében szólok föl, a másik kollégához hasonlóan valószínűleg ugye, ugyanilyen helyzetben van, mint a Svica asszony közlekedési témákban elfoglaltak. Picula úr először is üdvözli az együttműködés elképzelését, és véleménye szerint az európai integráció számára előnyös egy ilyen dimenzió. Az euroszkepticizmus fokozódik, ezért nagyon fontos a szolidaritás bizonyítása. A bizottság elképzelése, hogy az új pénzügyi keret során kibővítse a keretét ennek a rendeletnek, ezt üdvözli. Hogyha szociális gazdasági agályok merülnek fel, később ugye ez a biztonsághoz, a határvédelemhez, migrációhoz is kapcsolódni fognak. Összességében Picula úr üdvözli a rövidebb, egyértelműbb szabályok fölállítását a jelenlegi igazgatási rendszerhez képest. Továbbá említi annak a lehetőségét, hogy meg kell erősíteni az együttműködést a földközi tenger területén. Köszönöm. Köszönöm, Jan Páskó. Helmut Spolc. Köszönöm szépen, rövid leszek. Én is köszönöm a jelentéstevőnek a munkát, de szeretnék egy olyan aspektust kidomborítani, amit nagyon fontosnak tartunk ezen eszköz kapcsán, illetve az Interreg programok folytatása kapcsán. Ez pedig az a kérdés, hogy hogyan lehet bizonyos támogatási eszközöket, amelyeket a múltban már útjukra indítottunk a gyakorlatban, hogy hogyan lehet ezeket az új többéves pénzügyi kereten belül folytatni, hogyan lehet elkerülni, hogy bizonyos programok megszakadjanak. És ez összefügg persze azzal a kérdéssel, hogy hogyan fogjuk általánosságban véve kialakítani a strukturális és regionális fejlesztési eszközeinket. Tudjuk, hogy a tanács további csökkentésben gondolkodik, Fontosnak tartom, hogy nem, ne csak a déli interreg programok játszanak szerepet, hanem azok a programok is, amelyek például Németországban zajlanak a német-lengyel, illetve német-cseh határ mentén. A közösségi támogatási megközelítést kellene középpontba állítanunk, tehát az Interreg programokat folytatni kell, és ne csökkenjenek a költségvetésben belüli költségvetésben a források, amelyeket ezekre az eszközökre kívánunk szállni, nagyon fontosak ugyanis ezek a határon, határmenti régiók szempontjából. Köszönöm. Köszönjük szépen Helmut Scholznak. Kéri -e még valaki a szót? Úgy látom nem. Fábio, szeretnéd lezárni a vitát esetleg? Parancsolj. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszöntet mondani a kollégáknak a felszólalásért. Úgy gondolom, hogy általánosságban már egy konszenzus kezd kialakulni értékelték az eddig végzett munkámat. Néhány gyors megjegyzéssel érnék az elhangzottakkal kapcsolatban. Konkrétan Suica a néppárti árnyék előadó megjegyzéséhez szeretnék hozzászólni. Ugye a szomszédos szót én kivettem a módosító indítványomban, és ezt problémaként említette a kolléga, hogyha itt ez politikai szempontból fontos, akkor biztos, hogy találunk egy jó kompromisszumos megoldást. Pászkó alelnök úr, Torino Picola úr nevében tett megjegyzésével kapcsolatban a, a, úgy szeretnék reagálni, hogy értem a javaslat szellemét, gyakorlatilag a migráció, a földkétengeri együttműködés megerősítésére utal. Biztos, hogy itt is könnyen találunk megoldást, hiszen ugyanezek az én aggájaim is, és az én elképzelésem is hasonló. Scholz kolléga pedig a csökkentés problémáját említette fel. A bizottság már csökkentett, a tanács lehet, hogy még csökkenteni akar, szerintem parlamentként meg kell, hogy védjük a amennyire lehet a programhoz csatlakoztatott költségvetési keretet is. Köszönöm. Köszönöm szépen Fabio Castaldo, kedves kollégák. Szeretném megköszönni a hozzászólásokat. Október 15-e 11 óra a módosítások előterjesztésének határideje, és november 21-én szavazunk az AFED-ban. Kicsit késésben vagyunk 15 perccel, úgyhogy már is áttérünk a hatos napi rendi pontra. Véleménycsere a Knesset Külügyi és Védelmi Bizottságának elnökével. Az izraeli delegációval együtt szervezzük ezt a napirendi pontot. Üdvözlöm a kollégákat, kedves kollégák! Nagy örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem Avi Dichter urat, a Knesset Külügyi és Védelmi Bizottságának elnökét. Szeretném üdvözölni Önt az Európai Parlamentben. Kérem, foglaljon helyet! Azok a kollégák, akik az AFED delegációban részt vettek 2017-ben, emlékezni fognak arra, hogy milyen kiváló vendéglátásban részesültünk az izraeli parlamentben. A Knessetből még három kolléga érkezett, szeretném őket is üdvözölni, kérem, hogy álljanak fel. Anat Berku asszony, a Lekutpártból, Mihály Rosszin, a Milic és Omebár a Labour pártól üdvözlök mindenkit. Salom. Nagy örömünkre szolgál, hogy barátok, vendégek érkeznek Izraelből, a külügyi bizottságból, a Knessetből. Az Európai Parlamentnek már régre visszanyúló jó párbeszédes, párbeszédi jellegű kapcsolata van a Knessettel, és ez különösen a biztonsági kérdésekre vonatkozik, és természetesen a béke folyamatra is. Dichter elnök úrral az eszmecsere már régóta folyik, ezért szerettem volna meghívni őt, azért, hogy megbeszéljük a közel-keleti fejleményeket, a szíriai konfliktust, Izrael ezzel kapcsolatos állásfoglalását, illetve Oroszország és Irán szerepét is továbbá a libanoni és a biztonsági helyzetet, a Hezbollah fel, vagy szerepét is. Nagyon sok téma áll előttünk, nagyon sok olyan téma, amely fontos az önök országa számára. Dikter elnök úrnak szeretném megadni a szót, és ezt követően ezt cserét folytatunk öné a szó. Uh, Köszönöm, McAllister elnök úr. Tavaly, amikor az önök szakbizottsága, illetve hát Brok szakbizottsága, mert hát annak idején ön alelnök volt csupán, akkor megvitattuk a közel-keleti helyzetet. Általában a szomszédos országokról szoktunk beszélni, mégpedig úgy, mint az ellenségeinkről, de a közel-keleti logika azért máshogy működik. Annak idején három ellenséges országról beszéltünk, Szíria, Egyiptom, Jordánia. Közülük kettővel most már békemegállapodást kötöttünk Egyiptommal és Jordániával, most pedig időközben négy ellenségünk lett. A kérdés az, hogy hogyan történt mindez. Itt van Libanon, amely a Hezbollah miatt ellenségünké vált, ellenséges országgá vált a számunkra. A Hezbollah egy ö, olyan szervezet, amelyet több ország is terrorista szervezetként apostrofál, de azt hiszem itt az EU-ban is megpróbálnak különbséget tenni a Hezbollah katonai és politikai szárnya között. Higgyenek nekem, 47 éve vagyok politikus, és a muzulmán terrorista szervezetek között sosem láttam olyat, hogy elkülönülne egymástól a katonai és a politikai szárny. Tudom, hogy próbálnak valamilyen módon az Ira és a Sinn Féin példájából tanulni, vagy azt továbbvinni, de ez a fajta koncepció nem működik a közel-keleten. Az elmúlt 25 év során a terrorizm, ez a terrorista szervezet felemelkedett, és nagyon nagy szerepet játszik abban, ami a közel-keleten történik, és nagymértékben hozzájárul a közel-kelet instabilitásához. Irán öt proxy háborút vív, szinte az összeset Izrael szemben. Itt van a Hezbollah Libanonban, a Hamas és az iszlamista dzsihád a palesztin hatóság térségében, főként a gázai övezetben, aztán itt van a síta milícia, amely nemrégiben Szíriában épült ki az elmúlt években, azért, hogy terroris, terrort terjesszen, főként Szíriában, de azon túl is, és itt vannak a hutik Jemenben, amelyek iráni rakétákat lőnek ki, Szaudarábia ellen heti rendszerességgel, 700, sőt 1000 kilométeres távolságot is megtesznek ezek a rakéták. A közel-kelet, ha megnézzük, hogy mi történik a közel-keleten, és az, hogy ki áll, a, ki ágál a színfalak mögött, gyakorlatilag Irán a legfőbb szereplő. Irán úgynevezett precíziós rakétákat jutott Szíriába, Szíriából pedig Libanonba. Mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen lépés mit jelent, és tudjuk mindannyian, hogy mi történik Szíriában. Ha ilyesmi történik, Izrael ezt valamilyen módon blokkolja. Hogyha korábban hívtak volna meg ide, akkor valószínűleg az izraeli-palesztin konfliktusról beszéltem volna a beszédem elején, de a dolgok megváltoztak. Az izraeli-palesztin konfliktus fontosságát tekintve a harmadik, negyedik, ötödik helyre szorult vissza a régióban. Ez nem azt jelenti, hogy a konfliktus megoldódott volna, de miközben a világ arról vitázik, hogy egy állam megoldás vagy két állam megoldás szülessen, gyakorlatilag egy három állammegoldást élünk meg. Itt van a palesztin ügynökség, Ramala, a Hamas gyakorlatilag egy pseudo-palesztin ügynökséget működtet a gázai övezetben, és aztán a palesztin ügynökség elnöke Mahmoud Abbas legutóbb a gázai övezetben tett látogatása alkalmával, és e- e- tett látogatása már 11 évvel ezelőtt volt. Nagyon furcsának tűnhet, hogy a palesztin ügynökség elnöke 11 évig nem látogatott el a gázai övezetbe, de hát ez a helyzet. Egy olyan terrorszervezetet látunk, amely a gázai övezetet 11 éve vezeti a 11 évvel ezelőtt bekövetkezett pucs óta. De ami a palesztin hatóságot illeti, egy nagyon fontos dolgot meg kell említenem. Nem tudom, hogy önök közül hányan tudják azt, hogy annak érdekében, hogy valaki a palesztin hatóság munkatársává váljon, ehhez két lehetősége van. Egy részt valaki pályázhat, és vagy felveszik, vagy nem, de van egy másik módja is ennek, egy sokkal jobb módja, mégpedig az, hogy valaki terrorista támadást kövessen el, Izrael letartóztassa, vagy megölje őt a hadsereg így válhat valaki a palesztin hatóság tagjává. Ez a legjobb módja tulajdonképpen, mert elnyeri a hatóság bizalmát. Hogyha valaki terror támadást követel a gázai övezetben, Cisjordániában, ilyen elő is fordult nem régiben, két ember életét is vesztette, két ott, ott tartózkodó, egy fiatal nő a kisbabájával, és egy harmadik személy is megsérült. Ez a terrorista még mindig Iránban tartózkodik, vélhetően el fogják őt fogni, vagy élve, vagy halva, de ez a valaki tudhatja, hogy E cselekmény elkövetésével a palesztin hatóság tagjává vált, mert a palesztin hatóság egyik szabálya értelmében, hogyha valakit Izraelben börtönbe vetnek, akkor havi bérre számíthat. Hogyha több mint 30 évre ítélik el, akkor körülbelül 300, 3500 dollárnyi havi bérre, fizetésre számíthat a palesztin hatóság részéről. A palesztin hatóságnak erre van egy szabálya. A palesztin hatóság évente 400 millió amerikai dollárt fizet terroristáknak. Képzeljék csak el! hogyha itt Brüsszelben egy palesztin terrorista terrortámadást követne el, és Izrael letartóztatná, gondoljunk a, például a nemrégiben a brüsszeli repülőtéren bekövetkezett támadásra, hogyha a palesztin személy követte volna ezt el, akkor, és teljesültek volna az általam említett feltételek, akkor a palesztin hatóságtól kapna fizetést. Egy ilyen rezsimről beszélünk, és ez a rezsim a békéről beszél, ez a rezsim beszél arról, hogy a terroristák ellen harcolni kell. Ez a rezsim olajat önt a tűzre, és ezt meg kell állítani. Mi Izraelben épp most fogadtunk el egy törvényt néhány hónappal ezelőtt, amely meghatározza, hogy hogyan fogunk véget vetni annak, hogy a palesztin hatóság legálisan szponzorál terroristákat. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Dichter úr, köszönöm szépen a bevezetőjét. 25 percünk van maximum az eszmecseréhez. Nagyon sokan kértek szót. Először meg kell nézem, hogy pontosan hányan, azért, hogy elkezdhessük mérni az időt. A következők kértek szót. Mr. Kahn, Mr. Belder, Mr. von Orden, Ms. Fatiga, Mr. Weigel, Mr. Buchner, Mr. Kauso, Ostrevicius, Anybody else? So that's... Kére még valaki szót, akkor összesen kilencen kértek szót, mindenki két percet kap. Nyilván mindenki kér, kíváncsi a vendégünk válaszár. Kérem, tartsák az időt. Gomes asszony, köszönöm szépen. Elnök úr, ön azt mondta, hogy Dichter urat köszöntheti, engem ez undorít, én nem vagyok megtisztelve, és itt ezt a szemébe szeretném mondani. Ő volt az izraeli Simbet elnöke, amely célzott gyilkolásokért volt felelős. Nagyon sokan veszítették életüket a Ciszolániában, a gázai öveszedben 2001 óta háborús bűncselekménye vádolták őt, és felmerült annak az első, 2007-ben letasztottatják őt háborús bűncselekményekért. Ő indította e, az első rasszista nemzetállam felépítését, második rangú polgárok degradálja ez a palesztinokat, akik Izraelben élnek. Én tagja vagyok a parlamentnek, korábbi diplomata, és e, az ördöggel is hajlandó vagyok leülni a tárgyalóasztalhoz, de Dichter úrhoz nincs kérdésem amit elmondott, ez nem arról tanúskodik, hogy ő békét szeretne, hanem háborút szeretne kelteni, és szeretné az izraeliek és palesztinek közötti háborút. Én azt szeretném, ha ennek a háborúnak vége lenne, egy kétállami megoldással, a békafolyamat keretében. Nincsen kérdésem hozzá, ennyit szerettem volna neki személy szerint mondani. Thank you, Anna Gomes. Köszönöm, Anna Gomes. Azt gondolom, eh, hogy az ember nem osztjuk a vendégünk eh, politikai nézeteit, de minimum eh, udvariassági formula azt mondani, hogy megtiszteltetés számunkra az, hogyha itt van egy vendég. Én az AFET nevében mindig tisztelettel köszöntöttem a vendégeinket, önök ezt jól tudják rólam. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az áldozatok eh, a családtagjainak eh, tegnapi terror eh, támadás áldozatai eh, családjainak részleten szeretném nyilvánítani. Két eh, fiatal veszítette életét, és két család bomlott fel. Ez rettenetes. Richter úr, ami az Európai Parlamentet és a Knessetet illeti, nagyon fontos a kapcsolataink, éppen ezért üdvözlöm Önt, örülök, hogy eljött hozzánk. E-, első kérdésem a következő. Ön hogyan szeretne külügyi szakbizottságként hozzájárulni ahhoz, hogy az EU és Izrael közötti kapcsolatok képüljenek, illetve hogy az Európai Parlament ezen szakbizottsága és a Knesset a szakbizottságok közötti kapcsolatok erősödjenek. Ez nagyon fontos, nagyon fontos, hogy egymást jobban meghallgassuk, mielőtt ítéleteket fogalmaznánk meg. A második pont. Az Európai Parlament beszélt a finanszírozás kérdéséről. Ön mit gondol az UNRWA finanszírozásáról, a két államos megoldás kérdése? Ön ezt hogyan látja? Dankjewel, Mr. Belder. And... Köszönöm, Belder képviselő, Ivo Weigel az ALDE képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Szlovénul szeretnék hozzászólni. És van tolmácsolás is szlovénra. Először is üdvözleni szeretném Önt a szakbizottságban. Hasonló funkcióm volt a szlovén parlamentben korábban, és biztosítani szeretném Önt afelől, hogy bevezetőinek egyik legfontosabb uh, gondolata az izraeli állam biztonsága, egy olyan téma, amivel egyet tudunk érteni, és ebben osztozunk. Mi azt szeretnénk, hogyha Izrael biztonságos ország lenne, támadások, fenyegetés, félelem nélkül, terrorista támadások nélkül, és hogyha az emberek boldogan élhetnének Izraelben különösen ami a fiatal generációkat illeti. De Én is hasonló információkat hallottam, mint ahogy ezt Gomes asszony kifejezte, csatlakozom Gomes asszony aggájaihoz. Mi marad, hogyha csak eh, agresszió van, és eh, harag, akkor hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Én értem azt, hogy ön mögött jelentős karrier áll, nagyon érzékeny területeken dolgozott, nehéz feladatokat látott el, de nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a politikában és a diplomáciában a párbeszéd, a varázspálca, a párbeszéd az, ami a problémákat meg tudja oldani, és ez a párbeszéd az, ami hiányzik ebből a dinamikából Izrael és Palesztina között, és ön nem győzött meg engem arról, hogy a palesztin féle tényleg párbeszédet szeretnének folytatni. Köszönöm szépen, Buchner úr, a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen. Van egy kérdésem az Iránnal fenntartott kapcsolatokat illetően, illetve az önök tevékenységeit illetően. Annak érdekében, hogy uránban leállítsák az urán dúsítását. Többször találkoztam az önkormánynak hivatalos tagjaival, és én nem támogatom ennek a, a szerződésnek a továbbvételét, én ezt nem értem. Ez a szerződés pont Izraelnek eh, biztosítaná a biztonságot olyan esetekben, hogyha Irán nem fegyverkezne fel atomárisan. Ha Iránnak vannak atombombái, akkor a többi közel-keleti ország is szeretne ilyeneket, és hogyha Iránban tovább lehet urán dúsítani, akkor elkezdik bombázni ezeket az erőműveket, Ön erről mit gondol? Koszovó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem teszek fel kérdést a meghívott számára. Az egyetlen kérdés, amire egy háborús bűnösnek választ kell adnia, azok a ügyész kérdéseire adandó válaszok. Háborús bűnről van szó, elrendelt kínzást, a palesztin elfogottakat kínosztatta, sőt, gyilkosságot is elrendelt egy Hamas képviselő esetében, és egy tonna bombával még 14 embert megölt, köztük 9 gyereket, ártatlan gyereket. Tulaj, ezen kívül ez az óra aki ott ül maga mellett, a rasszizmus támogatja, a szegregációt támogatja. Úgy, ezek a dolgok, kínzás, gyilkosság, szegregáció, ezekhez semmi köze az Európai Uniónak, legalábbis nekem ezt mondták önmagában már ez is cél, ö, sérti a kettes cikket. Elnök úr, ön az elnökök konferencián minket képvisel. Szeretném emlékeztetni arra, hogy a kormány, az, a, az úrnak a kormánya, amely ön mellett ül, megtagadja 2011 óta az európai képviselők számára, hogy Gázába belépjen. Ő, ő ez az úr tiltja ezt meg, aki előtt vörös szőnyeget görgettünk le. Én nem akarok itt lenni, amikor itt van egy háborús bűnös, úgyhogy el is megyek. Mr. Van Orden. Van Orden úr. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném azt mondani, hogy 753 tagja van a parlamentnek, és szeretném elmondani, biztosítani a vendégünket arra, hogy nagyon sok barátja ül itt a parlamentben, és üdvözöljük. Különös szerepe van, ön egy udvarjas ember, harcol sok év óta a terrorizmus ellen, és ezért szeretném szeretettel üdvözölni, és nem osztozom azokkal a megjegyzésekkel, amelyeket itt a baloldali kollégák tettek önnel kapcsolatban nem látják az élet valóságát. Nagyon nehéz területe ez a világnak. Dikter úr, van egy olyan terület, ahol nem értek egyet önnel, ön megkülönböztetést tesz, vagy megkülönböztetést szeretne tenni a Sinfein és más szervezetek között, de hát itt csak egy cigaretta különbség van sokszor függelemére van szükség azért, hogy a politikai vitákat másként mutassuk be. Így gyakorlatilag egyetemi terrorista csoportokról van szó. A Sinn most egy bizonyos státuszt ért el. Egy kérdést szeretnék föltenni. Oroszországi kapcsolatok. Tudom nagyon jól, hogy eh, Izraelben eh, jelentős orosz származású lakosság él. A miniszterelnök több alkalommal találkozott Putyin úrral, és itt is van egy érdekes kapcsolat. Szeretném, hogyha bemutatná egy kicsit ezt a kapcsolatot. Oroszország nem esetleg kettős játékot játszik, hiszen közel áll Iránhoz. Az egyik fő, legfőbb támogatók Irán esetében, úgyhogy nem tudom, hogy ezt a kapcsolatot ön hogy értékeli, amit most Izraellel fejlesztenek ki. Köszönöm szépen, Bacskán. Köszönöm, elnök úr. Dichter úr, először is ezt szeretném kifejezni szinte egyetér, együttérzésemet a halálesetekkel kapcsolatban, amit bemutatott. Ugyanakkor ez a rövid bevezetője itt a bizottság előtt számomra csalódást okozott. Kaneh Ahmad lerombolását és következményeit miért nem említette, ez teljes mértékben a nemzetközi jog ellen van, és a Genfi egyezmény ellenében van. Nagyon fontos lenne itt a megfelelő megoldásokat találni az Izrael által ellenőrzés alatt a területeken is. És nem említette az új törvényt, amely különös aggályt jelent az izraeliek aspirációi tekintetében összességében, hogyan értékeli ezt a diszkriminatív törvényt a kisebbségek ellenében, hiszen ennek következményei vannak, például a nem zsidó, tehát például az izraeli arabok számára. A terrorizmus elleni védelem az teljesen jogos, és sajnálatosnak tartom az egyéb megjegyzéseket, Van Orden úr megjegyzését is. Úgy gondolom, hogy a barátságot azt jelenti, hogy meg tudjuk tárgyalni a dolgokat, és tudunk vitatkozni, és nem pedig kritizáljuk egymást szeretném azt tudni, hogy ön miért szeg meg olyan sok nemzetközi jogot, és miért nem fogadja el a nemzetközi jog felsőbbrendűségét. Önök demokráciát szolgálják, pedig nincs túl sok demokratikus ország, demokratikus rendszer a közel-keleten. És pontosan ezért az ön kormányának és a hatóságoknak is ezt az utat kellene követnie. Köszönöm szépen, Kán úr. Még két felszólalónk van, Fatiga úr és Osztre úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, welcome. Tisztelt Tichter úr, üdvözlöm az AFED-ben, üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben. Jeffrey Van Ordennel értek egyet az oroszországi agályok kapcsán, az Oroszországgal kapcsolatos aggályok kapcsán, de én megragadnám a lehetőséget, és rákérdeznék az iráni belpolitikai helyzetre. Viszonylag régóta tiltakozásokat látunk Iránban, ön hogyan értékeli ezeket? És jó lenne, hogyha beszélne röviden a szíriai helyzetről is. Milyen jövőre számíthat Assad a legfrissebb fejlemények tükrében, és ön hogyan látja Idlib tartomány helyzetét? Köszönöm. Köszönjük szépen Anna Fotigának, és most végezetül Austravicius kollega kap szót. Köszönöm szépen, Dichter elnök úr, üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben, nagyon fontosnak tartom, hogy tartsuk a kapcsolatot, és hogy nyílt és őszinte párbeszédet folytassunk, még akkor is, hogyha nagyon furcsa körülmények között találjuk magunkat. Először is egy, együtt érzésemet szeretném kifejezni a terrorista támadások áldozataival és családtagjaikkal, Elnök úr, elsősorban két kérdést szeretnék önnek feltenni. Először, hogyan értékeli az antiszemitizmus térnyerését a világban? Milyen módon változtatja ez meg azon izraeliek körülményeit, akik külföldön élnek? és mik az öngondolatai ezzel a témával kapcsolatosan. A második kérdésem az önök Törökországgal fenntartott kapcsolataira vonatkoznak. Az izraeli török kapcsolatokban nem régiben Erdogan úr kemény megjegyzéseit követően egyfajta mélypont alakult ki. Putyin és az iráni vezetés sok nyugati polgárt nyugtalanít. Ön hogyan értékelni azon a kapcsolatát Törökországgal? jelen pillanatban. Köszönöm. Köszönöm, kollégák. Szeretne valaki más szót kérni? Úgy látom, nem. Akkor, hát elnök úr, nagyon sokféle kérdést kapott, és volt néhány politikai állásfoglalás is. Körülbelül 10 percet tudok adni önnek, hogy a lehető legtöbb kérdésre válaszoljon. Lehet, hogy ez lehetetlen lesz, de azért kérem próbálkozzon meg vele. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kérdéseket. Megpróbálom a kollégáimmal közösen megválaszolni a kérdéseket. A Knessetből érkeztek ők ide velem együtt. Először is reagálnék az állásfoglalásokra. 47 éve harcolok a terrorizmus ellen, nagyon sokféle terrorizmust láttam már. Izraelben, a Cisjordániában, a gázai övezetben, Libanonban, mindenütt. sok olyan ország is megtapasztalhatta a terrorizmus okozta károkat sajnálatos módon, akiknek a képviselői itt tartózkodnak most a teremben. Sajnos nem sikerül harcolni a terrorizmus ellen sem Spanyolországban, sem Franciaországban, sem Belgiumban, sem az Egyesült Államokban, sem az arab országokban. Egyszerűen azért, mert a terrorizmusnak nincsenek határai. Az al nem ismert határokat. Az iszlám állam, amely egyfajta iszlamista kalifátusként próbált fellépni, szintén nem ismer határokat. Nagyon büszke vagyok mindazokra, akik harcolnak a terrorizmus ellen, és nagyon sajnálom azt, hogy sok esetben elbuktunk, a terrorizmus és a terroristák elleni küzdelemben. Én magam is elbuktam, és ezért a terroristák Izraelben és néhány szomszédos országban és világszerte másútt is sajnos emberéleteket követelő merényleteket hajtottak végre. Itt a teremben is vannak olyanok, akik háborúkban vettek részt, terrorizmus elleni operációkban, műveletekben vettek részt. Nincs olyan háború, ahol senki sem követel hibákat de életemben soha sem szándékoztam ártatlan emberekben kárt okozni. Én is egy holokauszt túlélőnek a gyermeke vagyok, ezért nagyon pontosan tudom, hogy mit jelent ez, és elképzelhetetlen szenvedéseken mentek keresztül a zsidók mindössze 80 évvel ezelőtt. Amikor létrehozták Izraelt, Izrael államot, én ugye később születtem, úgyhogy ebben az állam alapításban nem vettem részt, akkor azonban úgy döntöttek, úgy döntöttünk, hogy Izrael egy izraeli állam lesz, az iz- a zsidó nép számára létrehozott állam lesz. Ez nem azt jelenti, hogy mások nem élhetnek e, Izraelben, de Izrael elismerése, mint nemzetállam kulcsfontosságú a zsidó nép számára. Ezt mondja ki az alaptörvényünk, és az alaptörvényünk nem szól bármely Izraelben élő polgár személyi jogairól, legyen szó zsidókról, muzulmánokról, keresztényekről, mindenki azonos jogokkal rendelkezik. Azt javasolnám az önöknek, hogy olvassák el az alaptörvényünket, meg fognak lepődni. Amikor Arról beszéltem, hogy az európai terrorszervezetek és a közel-keleti terrorszervezetek között próbálnak párhuzamot vonni. Nincsenek hasonlóságok, mert az IRA és az ETA és a szörnyűséges saját rendszerén belül kódot használt, illetve használt egy, egy kódexet, amelynek a lényege az volt, hogy, az em- hogy elkerüljék az emberölést. De 47 éve harcolok a terrorizmus ellen a közel-keleten, és azt látom, hogy az arab országok terroristái egyetlen egy esetben sem próbálják megakadályozni azt, hogy meggyilkoljanak valakit. Egyetlen egy esetben sem. Omar Balev Knessetbeli kollégám és barátom, aki maga is harcos, beszélni fog Iránról. Irán ugyanis élen jár a tömegpusztító fegyverek gyártásában, és mindenki tudja, hogy az Iránnal kötött megállapodás csak néhány évvel elodázza azt, hogy Irán tömegpusztító fegyverekre tegyen szert, nem akadályozza sajnos meg. Hogyha ön is megengedi, elnök úr, akkor Omer Belev barátomat kérném meg, hogy válaszoljon az Iránnal kapcsolatos kérdésekre. Hát elnök úr, önnek olyan tapasztalata van abban, hogy megadja szót, hát természetesen nem mondhatok ennek ellent. Kérem, röviden szóljon hozzá. Nyomja meg a gombot. Köszönöm szépen. Először is szeretném említeni, hogy én a Labour Party-nak vagyok a tagja. Ez a legnagyobb ellenzéki párt eh, Izraelben, és eh, természetesen eh, a jelenlegi izraeli kormány szemben nagyon sok témában kritikus vagyok. De vannak olyan témák, amelyekben mindannyian egyetértünk. Irán Iránt olyan államként tekinteni, amely stabilizá- mm, fel akarja számolni a közel stabilitását, hát ezzel kapcsolatban nem túl sokat kell mondanom, úgy gondolom. Az egyetlen oka annak, hogy Irán nak ez a céla, ez a szíriai katonai kapacitása, gyakorlatilag rakétákról van szó, repülők ellen felhasználható rakétákról szól, gyakorlatilag ez Izrael ellen szól, hiszen semmi köze ennek Szíria helyzetéhez, vagy bármi máshoz is. Az egyetlen oka ennek, hogy ott akarják tartani a jelenlétüket, és amikor fel akarják robbantani a területet, akkor egyszerűen egy gomnyomással ezt megkívánják tenni, hogyha, Izrael, hogyha a Szíriában jelen vannak. Egy másik témát is szeretnék említeni, hogyha megengedik. Igazából egy kérdést szeretnék mindannyiuk számára föltenni. Van egy olyan dolog, ami nagyon zavar. Két millió palesztin él a gázai övezetben. Borzasztó humanitárius körülmények között élnek. És csodálkozom azon, hogy bár Európai Unió több száz millió eurót kíván befektetni a gázai építkezésbe vagy újraépítésbe, de ezt nem képesek megtenni, mert úgy gondolják, azt szeretnék, hogy ez a beruházás a palesztin elnökön Mahmoud Abbason keresztül működjön. Viszont a palesztin elnök, palesztin elnöke nem akarja elfogadni az önök pénzét, és a saját embereibe befektetni ezt, a lakosság érdekében befektetni Gázában. És én azt feltételezem, hogy ez zavarja önöket, és csodálkozom azon, hogy önök közül senki nem tette fel ezt a kérdést, hogy a palesztin elnök miért nem akarja elfogadni az önök pénzét, a gázai övezetben történő beruházások érdekében, azért, hogy javuljon az ott élő két millió palesztin élete. Köszönöm. Köszönöm, Dikter úr. Ahogy mondtam, kevés, vagy hallottam kevés az időnk, ezért csak néhány mondatot szeretnék mondani, és a, azt a fontos kérdést szeretném megválaszolni, hogy az én bizottságom, ahol elnök vagyok, miért nem működik szorosabban együtt az önök szakbizottságával. Nagyon sok témával szeretnék foglalkozni. Itt a terrorizmus elleni rendszert említeném. Sajnálatos módon Izraelben nagyon sok vérrel fizettünk, embereink véráldozata árán tanultuk meg, hogyan kell harcolni a terrorizmus ellen. Az Európai Unió országai úgy gondolom, hogy nem a saját áldozataik árán tanulnak. Sajnálatos módon olyan sok tapasztalatot szereztünk ezen a területen, hogy hogyan működnek ezek, hogy hogyan tudunk fellépni a terrorizmus ellen. Az önök számára, az ön szakemberei számára mindez nyitva áll. Bizonyos országokban országokkal, nagyon jó kapcsolataink vannak, és tudjuk tájékoztatást tudunk adni azért, hogy hogyan kell fölépni azért, hogy megmentsük az életeket. És néha a tapasztalat az egyszerűen nem áthelyezhető. Gyakorlatilag harcolni kell a terrorizmus ellen, sajnálatos módon eh, nagyon sok esetben szenvedtünk emiatt, öngyilkos eh, terroristák miatt. Meg kellett, hogy tanuljuk, hogy hogy tudjunk föllépni ez ellen, és ez nem volt könnyű, több évbe telett az, hogy kifejlesztünk egy eh, eljárási módszert. Ezt mind az önök rendelkezésére bocsátjuk ingyen. Köszönöm. Dikter elnök úr köszönet. A Knessetből érkező kollégák számára is szeretném megköszönni a látogatást, az eszmecserét, és kellemes brüsszeli tartózkodást kívánunk, és jó politikai vitákat. Köszönöm szépen, és legközelebb Jeruzsálemben találkozhatunk az Önök szakbizottságának képviselőivel. Köszönöm. Your family came from which part of Europe? From uh, Ukraine. Ukraine. It used to be east side of Poland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 Okay, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, késésben vagyunk. 12 perccel vagyunk lemaradva. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Akinek um, itt nincs keresnivalója, kérjük távozzon. A hetes napi rendi ponthoz érkeztünk el. El szeretnék mondani valamit, és ezt az összes kollégához szólnék, aki most itt jelen van a teremben. Én ezt a szakbizottságok megpróbálom úgy vezetni, hogy fair legyek és kiegyenlített, de szomorú vagyok amiatt, ami a legutóbbi pont kapcsán történt. Minden kolléga eh, szabadon elmondhatja a véleményét ebben a bizottságban viszont hallottunk szokatlanul kemény nyelvezetet az izraeli vendégünkkel folytatott pontnál. A következő kibővített bűróülésen beszéljünk erről. Nagyon gyakran van mellettem egy olyan vendég, akivel nem értek egyet, és amikor iráni vendégeink voltak, akkor hasonló megjegyzések hangzottak volna, hangozhattak volna el, viszont megpróbáljuk tiszteletben tartani az összes vendégünket, függetlenül politikai négyzeteitől megpróbáljunk toleranciát tanúsítani és udvariasak lenni. Azt gondolom beszélnünk kell arról, hogy a jövőben hogyan kezeljük a vendégeinket, bárhonnét is érkezzenek Izraelből vagy máshonnét. Ezt el kellett, hogy mondjam, szomorú az, amit hallottam. Anna Gomes úgy gondolom, ön elmondta, amit gondolt, ez rendben van, de majd egy másik alkalommal szeretnék erről beszélni. Én azt mondtam, hogy én nem vagyok megtisztelve, és ehhez jogom van. Nem csak az ön viselkedése érdekel, hanem mások világ, viselkedése is Három másik kollégától is hallottunk a bizonyos véleményeket. Ha úgy kezdjük a mondandónkat, hogy nem vagyunk megtisztelve, hogy itt van egy vendég, akkor ez nagyon negatív ránk nézve, és remélem, hogy legközelebb ehhez tudjuk tartani magunkat. A hetes pont jelentés a bizottság Albániáról szól 2018-es év jelentése, Knut Fleckensteinnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! a holnapi szavazás kapcsán szeretnék néhány pontot megemlíteni, amelyet a jelentéstövő, az árnyék jelentéstövőkkel már részletesen megvitatott. Először is köszönöm szépen az árnyék jelentéstevők eh, munkáját, köszönöm, hogy kevesebb mint egy óra alatt vitatták meg velem a nagyon sok kompromisszumon, nem azért mondom, uh, hogy kihangsúlyozom, én milyen szépen tudok fogalmazni, hanem azért, mert ez egy jó jele annak, hogy az elvekben um, egyetértünk, hogy hogyan kell a Nyugat-Balkán országait kezelni. Engedjék meg, hogy néhány fontos üzenetet is megfogalmazzak. Négy éve ismerte el uh, az EU Albániát, mint hivatalos tagjelölt országot, és ezzel a munkával egyértelműsítjük azt a holnapi szavazáson majd az, hogy nagyon fontos, hogy mindez a gyakorlati valóságban is tükröződjön, támogatjuk az Európai Bizottság ajánlásait, mi szerint meg szeretnénk nyitni a tárgyalásokat Albániával, a csatlakozási tárgyalásokat. A tanács nyári határozatát is tudomásul veszük, Most pedig azt várjuk, hogy a tanács tartsa is a szavát, és a jövő év júniusáig meghozza a megfelelő döntést ahhoz, hogy elkezdődhessenek a tárgyalások. Természetesen a jelentésben egyrészt megmutatjuk azt, hogy mi az, amivel nagyon elégedettek vagyunk, ami a reform folyamatot illeti. Másrészt fontos jelezni azt is, hogy abban barátainktól mi az, amit még várunk. Helyes az, hogy az összes reform közül, között a legfontosabb az, hogy nem arra kell törekednünk, hogy az EU-nak kedvezzenek, vagy az EU elnökének, hanem az emberek tényleges életkörülményein javítsanak az országokban. Az ambiciózus igazságügyi reformmal egyetértünk, és ez a reform eh, már első eredményeket mutat, a vetting folyamat például, és eh, nem csak, hogy első eredményeket mutat eh, fel, hanem eltántorító hatás van jövőre nézve. Többet várunk, többet várunk a korrupció ellenes küzdelem jegyében, és még többet a szervezet bűnözés elleni küzdelem jegyében. Ugyanez vonatkozik az emberi jogok védelmére, nagyon fontosak a tulajdonjogok, a property rights, erről sokat beszélünk, és nagyon fontos ezek megvalósítása, illetve mindazon célok megvalósítása, amelyeket megfogalmaztak. Még egyszer köszönöm szépen az árnyék jelentéstevők konstruktív megközelítését a kisebbségek jogaival kapcsolatban megállapodtunk abban, hogy nem nevezzük meg az összes kisebbséget külön-külön, hiszen a megfogalmazásaink az összes kisebbségre vonatkoznak, a jogok az összes kisebbséget megilletik. Beszéltünk a környezetvédelmi politikáról, és elmondtuk azt a aggályunkat, hogy nem csak egy, hanem több vízerőműnél is be kell tartani a szabályokat, átláthatóságnak kell érvényesülnie, sokkal inkább, mint ez eddig jellemző volt. És hogy pozitívval tudjak zárni, el szeretném mondani azt, hogy a szomszédság, szomszédsági politika nagyon fontos a megbeszéléseinken, az albán kollégákkal, és a szomszédsági politika azt jelenti, hogy nagyon fontos stabilitásért sokat tenni a régióban, az albánok ezt megteszik, és természetesen nincsenek egyedül, szerencsére mások is részt vesznek ebben a munkában. Még egyszer köszönöm szépen az összes árnyék jelentést, többi munkáját, várom a holnapi szavazást, és remélem, hogy a többség támogatni tudja majd Albánia csatlakozását. Köszönöm. Köszönöm szépen Knut Fleckensteinnak. Most a vitára kerül sor. Először Edward Kukán kap szót a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon jó az együttműködés. Megismétlem Knut Fekensen úr szavait. Nagyra értékelem az árnyékjelentőstövőkkel a közös munkát, és azt gondolom, a jelentés kiegyenlített, Remélhetőleg akadályok nélkül sikerül ezt majd elfogadni. Azt gondolom, négy üzenetet küldünk ebben az üzenetben Albániának, ebben a jelentésben az Albániának. Az integrációs folyamatban Albánia fejlődött, és nagyon fontos a csatlakozási tárgyalások megindítását a következőben támogatni, Számos módosító is kitér erre. Második üzenet, nagyon fontos a reformok folytatását ösztönözni olyan kulcsfontosságú területeken, mint az igazság szolgáltatás, jogállamiság és közigazgatás. Nagyon fontos szoros figyelemmel követni ezen reformok megvalósítását, illetve a problematikus kérdéseket eh, kiemelni, megemlíteni, és az eredményeket is hangsúlyozni. Fontos realistának maradni, a korrupció továbbra is jelentős, a szervezetbűnözés is, és e, ezen aspektusok akadályozzák a fejlődést, korrupció elleni és szervezetbűnözés elleni küzdelmen, drogkereskedelem ellen is fel kell lépni a kormánynak, a pénzmosás és e, nagyon elterjedt sajnos az országban. Negyedik üzenet, a politikai polarizáció lelassíthatja a reformokat és az integrációs folyamatot. Ennek egyértelmű példája a nemrégi választási törvény reformja és az OECD ajánlása ezzel kapcsolatban. Éppen ezért pártokon átnyúló együttműködést várunk az EU integrációs folyamatai kapcsán. Nagyon fontos egyértelműsíteni azt, hogy azt várjuk az összes politikai pártól, hogy a demokratikus intézményi keretekhez tartsák magukat. Még egyszer köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Ezzel úgy gondolom bátorító üzenetet küldünk az Albán fél felé, illetve a bizottságnak is. Köszönöm szépen. Most Császtanok következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Eléni Tucsárot képviselem, aki árnyékjelentős tövője frakciómnak. Az ECR a balkáni területet nagyon fontosnak, érzékeny területnek tartja az Európai Unió számára, és Albánia teljes mértékben fontos, hogy társuljon, integrálódjon az EU-ba. Jelentős kihívások állnak az ország előtt, demokratikus deficitről is beszélhetünk. És nagyon fontos, hogy a korrupció, ellen mindent megtegyenek a pártok és a kormány az emberi jogok védelme érdekében, a kisebbségek jogának védelme érdekében, és Fleckenstein úr jelentése lefedi az összes fontos témát, a szociális politikai élet kérdéseit. Nagyon fontos, hogy a csatlakozási tárgyalások elinduljanak. Fontos hangsúlyozni azt, hogy az EU nem szeretné ráerőltetni a demokráciát, pusztán a demokrácia szószólója Albánia kapcsán. Kompromisszumos kompromisszokat támogatjuk, a politikai, jogi, szociális nézeteket illeti, ezeket is megfelelőnek találjuk, és remélhetőleg, hogy a tárgyalásokban sikerül előrelépni, illetve Albánia az EU tagjává válhat. Fontos, hogy a reformokat az albán fél megvalósítsa. Üdvözöljük az összes fontos politikai lépést. Nagyon fontos Görögországgal párbeszédet folytatni, Albánia és Görögország között, és tiszteletben tartani a görögök és egyéb kisebbségek jogait az országban. Kolléganó köszönetet mond a jelentéstevőnek a gyümölcsöző együttműködését. Köszönöm. Köszönjük Charles Tanoknak. Az Alde részéről senki nem kért szót, akkor a zöldek következnek, Igor Soltesz. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót először is. Köszönöm a jelentéstevőnek a kiváló munkát és a kiváló jelentést. Igen, Albánia valóban hatalmas előrelépést tett, de továbbra is van mind dolgozni, főként ami a szigasságszolgáltatást illeti, a jogállamiságot, a közigazgatást, valamint a közbeszerzéseket is. A korrupció, a kábítószerkereskedelem és a szervezett bűnözés is továbbra is problémát jelent. ez is hatalmas, ezek a területek is hatalmas kihívást jelentenek a jövő szempontjából Albánia számára. Ugyanakkor fontosnak tartom azt, hogy a politikai pártokat ösztönözzük arra, hogy a, az együttműködés jegyében járjanak el továbbra is, azzal a célral, hogy az európai integráció útján tovább haladjanak és végrehajtsák a szükséges és fontos reformokat. Külön örülünk annak is, hogy a környezetvédelem, a civil társadalomra vonatkozó módosítóink is bekerültek a kompromisszumos módosítók közé, és ahogyan már elhangzott, más részéről is, Többször előkerült az egyik folyóval kapcsolatos probléma, valamint az egyik vízerőmű problémája. Az albán kormánynak is be kell látnia azt, hogy nem cselekedhet az európai normák ellenében a környezetvédelem területén, fel kell szólítanunk az albán hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a környezetvédelmi normákat. Biztos vagyok abban egyébként, hogy Albánia nagyon nagy potenciált rejt, és végeredményben az albán politikusokon múlik sok minden, de abban is biztos vagyok, hogy az Európai Parlament is nagyon nagy lendületet adhat Albániának, és segíthet neki abban, hogy előrelépést tegyen a jövőben. Köszönöm. Köszönjük szépen. Úgy látom, más nem kért szót, de mégis Epitideos képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a tény, hogy a jelentés hivatkozik arra, hogy az albán kormány tiszteletben tartja az emberi jogokat, ez pozitívan értékelhető, hiszen Albániában van egy nagy kisebbség, a görög kisebbség. Ennek a kisebbségnek a jogait egyenlőre sajnos még lábbal tiporják, úgyhogy én pozitívan értékelem, hogy a jelentéstevő szóvá tette a jelentésében a kisebbségek jogainak tiszteletben tartását. Azonban azzal nem értek egyet, hogy Albánia a jószomszédi kapcsolatok ápolásán munkálkodna. Többször is elhangzott már itt a teremben, és szerintem közismert tény, hogy Albániának területi követelései vannak minden szomszédos országával szemben, Görögországot is beleértve. Ennek meg kell változnia, előrelépésre van szükség ezen a téren. Máskülönben véleményem szerint nem tudjuk megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Albániával. Köszönöm. Köszönöm. Kérje még valaki a szót? Úgy látom nem, akkor a vitát lezárhatjuk. A szavazásra holnap kerül sor ebben a témában 14 óra 30-kor. Köszönöm. Akkor a nyolcas napi rendi pont következik. Montenegróról, a Montenegróról szóló bizottsági jelentés, és Megadom a szót Tanoknak. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden fogalmazok tekintettel arra, hogy most a módosítók megvitetesen tartunk már egyébként is, és holnap is szavazunk. Köszönöm az összes árnyék jelentéstevőnek a részvételt a munkában. Mint mindig, jó kompromisszumot sikerült kialakítanunk a legvitatottabb kérdésekben, Montenegro nagyon nagy előrelépést tett a csatlakozási folyamat során, így ennek köszönhetően csak nagyon kevés vitatott problémás terület van. A korrupció elleni küzdelem és a sajtószabadság képezik továbbra is a legfőbb aggályokat. A montenegrói kormány nagyon nagy előrelépéseket tett ezeken a területeken, nagyon nehéz lesz a következő lépéseket, szükséges lépéseket megtenni, de biztos vagyok abban, hogy Montenegro meg tudja oldani ezt a feladatot. A tárgyalási folyamaton belül a 23-as, 24-es fejezetnek jutott különleges hangsúly. Sajnos ez lesz az utolsó jelentésem egyébként, a Brexit miatt távoznom kell az Európai Parlamentből, de biztos vagyok abban, hogy Montenegro lesz az első ország, amely 28. tagállamként Nagy-Britannia helyébe lép a Brexit után. Ez azért némileg vigaszt jelent számomra, még akkor is, hogyha nagyon sajnálom azt, hogy a saját hazám egy ilyen sajnálatos és kevésbé bölcs döntést hozott meg. A tízes bekezdésre vonatkozó 14-es csak egy technikai változtatást tartalmaz, remélem, hogy a kollégát támogatni tudják azt, és kérném a kollégákat, hogyha aggájuk van ezzel kapcsolatosan, akkor jelezzék azt felém a holnapi szavazás előtt. Köszönöm szépen mindenkinek a megjegyzéseket, és köszönöm mindenkinek az együttműködést a jelen jelentés kapcsán, de az összes korábbi Montenegróval kapcsolatos jelentés kapcsán is. Köszönjük szépen Charles Tenaknak, és a kollégák nevében is köszönöm neki a kiváló munkát. Rengeteget foglalkozott Montenegró ügyével. Hárman kértek szót, Adamov úr, Kukán úr és Rados úr. Soltész úr is, Fleckenstein kolléga, Rendben. Kezdjük akkor Ademovóral, aki André Kovacsevet helyettesíti. Köszönöm szépen, elnök úr. Andrei Kovácsev úr sajnos nem tud ma jelen lenni ezen az ülésen, ugyanis egy izraeli kiküldetésen vesz részt, a néppárti frakció alelnökeként. Kovácsev úr köszöni Charles Tanok jelentéstevőnek a konstruktív együttműködést a jelentéssel kapcsolatosan. Az idei Montenegróról szóló jelentésben és a módosítókban is objektív maradt a jelentéstevő. Kovácsev úr emellett szóvá teszi, hogy a jelentés kitér a legfőbb problémás területekre, a korrupció elleni kereskedelem, a pénzmosás, az emberkereskedelem elleni küzdelem, a sajtószabadság fontossága, a média pluralizmus kérdése, valamint az újságírók helyzete. Az árnyék jelentéstevőkkel folytatott találkozók során mindenki konstruktív volt, és sikerült a kompromisszumos módosítókat is megfogalmaznunk, megszövegeznünk. Úgy gondolom, hogy a végső szöveg tervezett nagyon kiegyensúlyozott, és kérném a kollégákat, hogy támogassák azt. Úgy vélem, hogy Montenegro nagyon nagy előrelépést ért el, és az összes politikai frakciónak ezt el kellene ismernie. De persze, még mindig vannak reformok, amelyeket végre kell hajtani. Köszönöm. Köszönöm szépen Adamov kollégának, a következő az SND részéről Knut Fleckenstein. Nagyon röviden szólnék hozzá, ugyanis a mi árnyék jelentéstevünk sem tud ma itt lenni, csak szeretnénk világossá tenni hogy nagyon hálásak vagyunk Tanok úr kiváló munkájáért. Egyetértünk vele, és köszönjük neki a kiváló együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel, és holnap támogatni fogjuk a jelentést. Köszönjük szépen Knut Fleckensteinnak, az Alde részéről Rados úr. Ön nem utazott el Szarajevóak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Tenak úrnak nem csak a kiváló együttműködést ezzel a jelentéssel kapcsolatosan, hanem a közös munkát is köszönöm neki az elmúlt négy év során, és köszönöm neki azt a munkát is természetesen, amit az elmúlt tíz év során végzett el, és köszönöm, hogy ilyen optimista módon tekintett és tekint Montenegro EU-s csatlakozására. Ez a folyamat egy kicsit lassan halad, különböző nehézségek miatt, amelyek néhány kulcsfontosságú területen adódtak, a reformok ezeken a területeken nagyon lassan haladnak, a korrupció elleni küzdelem, az igazságszolgáltatás reformja, a médiaszabadság. Montenegróban vannak bizonyos problémák, de Montenegró és a többi öt nyugat-balkáni ország egyetlen perspektívája az EU-s perspektíva. Ennek nincs alternatívája. Úgy hiszem, hogy az Európai Parlamentnek mindenképpen pozitív üzenetet kell megfogalmazni ezen országok irányába most és a jövőben is. Köszönöm. Köszönöm. Soltesz képviselő a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a nagyon jó kompromisszumot és nagyon örülünk a 28-as bekezdésben a kompromisszumnak, a környezeti védelem kapcsán, a védett területeken az atomerőművekre vonatkozó részt, a 28-as bekezdés kapcsán. Egyértelmű a, a megfogalmazás, szeretnénk a többi frakció kollégáit is arra bátorítani, hogy az egy-egy 18-ast is támogassák. Nagyon fontosak a fenntartható vízi erőmű projektek, illetve a 119-es módosító a szkádatóra vonatkozik, ami a korrupció elleni küzdelmen civil szervezeteket illeti. A 25-öst kérem támogassák, és a 69-eset. Marovics asszony munkája nagyon fontos a korrupció ellenes küzdelmi egyében. Montenegróban a demokrácia fejlődik, nagyon fontos, hogy a szakértőket e, engedjék dolgozni, és ne távolítsák el megfelelő ünökségekből. A 43-as kompromisszumos módosítót is támogatni tudjuk. Köszönöm szépen Igor Soltász, GUE képviseletében FDD, EFN, eh, e Kukán képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, rövid leszek. Támogatom teljes mértékben azt, amit Kovácsa úr mondott, a népet elnyék jelentéstevője. Császtenök eh, munkát is nagyra értékelem, aki a tőle megszokott módon nagyon kompetens munkát végzett ebben az anyagban. Montenegro határozott lépésekkel közelít az EU-hoz, az EU csatlakozási folyamatban. Még több munkát kell végeznünk a reform folyamat kapcsán, különösen ami a jogállamiság és korrupciós küzdelmet illeti. Ami a megfélemlítést illeti, a becsmérlést és az újságírók elleni eh, fizikai és verbális támadásokat, itt sokkal többet kell tenniük nagyon fontos, hogy a hatóságok korábbi támadásoknak utána járjanak, megfelelő nyomozás történjen, és nagyon fontos, hogy az állami média független legyen, ez meghatározó a választási kampány előterében is. Jó híreket kaptunk a parlamentjüktől, Meg szeretném dicsérni a CFSC CFDP-hez történő teljes mértékű igazodás Montenegro részéről. Nagyon nyomás Montenegrón bizonyos harmadik ország részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen Edvard Kukan, és Charles kérem, hogy foglalja össze a vitát. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez az egyik legkelemesebb helyzet most rövid, kellemes, pozitív hozzászólások, és nagyra értékelem mindegyiket. Fölírtam Edward Kukan megjegyzését, az újságírók megfélemlítése és a médiaszabadság szempontjából. Úgy gondolom, hogy ezt lefedi megfelelően a jelentés. Aztán a zöld frakció környezeti aggájaival kapcsolatban már ezzel már foglalkoztam korábbi jelentésekben, ugyanakkor ez egy olyan jelentés, amely nagyon nagy támogatást kap az egész parlamentben mindegyik frakció részéről, úgyhogy tényleg remélem, hogy a következő néhány évben egyre szorosabb kapcsolata lesz Montenegrónak az EU-val, és csatlakozni is tud majd. Köszönöm szépen a kedves szavakat. Thank you, Charles Tenek. So we... Köszönöm szépen Charles Tenek, úgyhogy ezt a témát le tudjuk zárni. Holnap délután szavazunk az AFED-ben is most átérünk a következő témára, 9-es pont. Macedónia volt Jugoszláv köztársaságról szóló jelentés. Weigel úr mutatja be most a jelentést, Ivo, és holnap szavazunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék szeretnék mindenkit megkérni, hogy helyezze fel a fejhallgatót, mert anyanyelvemen beszélek. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult a jelentés elkészítéséhez. Úgy gondolom, hogy nyitottabb, ösztönzőbb, bátorítóbb és jobb ez a jelentés, mint amilyeneket a korábbi években készítettünk. Külön köszönet a görög kollégának, az elért eredményekért. Természetesen a két kormány közti megállapodás, ugye Skopje és Atén megállapodása felé mindannyian optimistán tekintünk, mindannyian várjuk, hogy ez a hosszú várakozási időszak végre lezárul, és reméljük, hogy Macedónia meg tudja kezdeni a EU-hoz és a NATO-hoz való csatlakozás útján el tud indulni. Szeretném hangsúlyozni, hogy az elmúlt években a folyamat során, amikor Macedónia megkívánt szabadulni a politikai válságtól, a mi parlamentünk jelentős szerepet játszott a parlamenti demokrácia építési folyamatában. hozzájárultunk a megállapodás megkötéséhez, a zsámboné párbeszédhez, ez még mindig él és tovább folyik. Természetesen, miután ezt a jelentést elfogadjuk, és miután Macedónia megoldja ezt az új politikai válságot, amit ugye a népszavazás okozott. Bizonyos személyek szerint sikeres volt a népszavazás, mások, mások szerint nem. Minden esetre sok munka áll a kormány előtt a következő időszakban. A közösségi akit át kell vezetni az összes területen. Felszólalásomat azzal zárnám, hogy Megkérek mindenkit, támogassa a szóbeli módosítót, amit a szavazás előtt ismertetek, hiszen most várjuk, hogy a következő lépést a Macedon kormány bejelentse. Vagy a parlamenti többség biztosításával, vagy egy megállapodással, egy alkotmánymódosításról, vagy esetleg új választásokkal, új választások írásával. A lényeg az, hogy a macedon kormány továbbra is támogatnunk kell abban, hogy egyre közelebb kerülhessenek az Európai Unióhoz, a NATO-hoz, hogyha ezt a szándékot bizonyítja maga az ország is. Köszönöm. Köszönöm, Petele kolléga. Az előző országoktól eltérően most sokkal többen kértek szót. Mit mondtam? Elnézést kérek. Iva Weigel, nem Peterle kolléga. Eckenstein, Charles Tannig, Igor Scholtes, Ms. Sakurafa and Mr. Did I miss some? What is... Hiányzik valaki? Hogy hívják? Melyik frakció? Ja, igen, ismerem persze. Rendben. Más valaki, görög kollégák, nem? Akkor Edward Kukánnal kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Vágel úr, megfelelően komolyan vette az előadói felelősségét, és a jelentés nagyon kompetens munka eredménye, a szöveg, a módosítók, az árnyék előadók munkája tekintetében támogatnunk kell. Múlt héten voltam Szofiában, Balkán országi kormányok, a parlamentek képviseletében voltak jelen résztvevők, és mindenki arról számolt be, hogy az ország helyzete drámai. Egyetértek azzal, amit Ivo Vágel mondott a népszavazás követő fejlemények tekintetében. Bár, hogy is értékeljük ezt, az én egyetlen megjegyzésem ezzel kapcsolatban az, hogy ha szükséges korai választásokat tartani, az hosszú időre káoszt fog okozni az országban. Egyetértek azzal a módosítóval, ami azt tartalmazza, hogy előre kell lépnünk, holnap szavaznunk kell, és plenáris előtt még lesz elég időnk arra, hogy a szöveget az országban lezajló felemények szerint frissítsük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Edward Kuken, Fleckenstein képviselő. Elnök úr, Weigel úr, kollégák, Tonino Picula nevében szólok hozzá a témához. A, csak éjszaka tud megérkezni, mert késik a repülője az ő nevében is. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért, az együttműködésért. Támogatom azt a döntést, hogy holnap szavazzunk. Tudom, hogy volt erről egy vita, hogy most ez a legjobb megoldása de egyetértek, főleg ezzel a szóbeli módosítóval, hogy igen, ezt kell tennünk. Személy szerint sajnálatosnak tartom, hogy a népszavazás nem hozott jelentős változást. A kormány felismeri a támogatás szintjét, az ellenzék ugyanakkor ezt megakadályozta. Én remélem, hogy a névről szóló megállapodás az nem lesz egy mellék áldozata a széleskörű politikai válságnak. Ugye lehetséges, hogy előrehozott választásokra kerül sor. Kukan úr is említette ezt. Visszatérve az előrehadási jelentésre. Holnap szavazunk erről. Macedónia esetében a múlt évben, a múlt évhez képest tényleg beszélhetünk előrelépésről, a leginkább kézenfogható előrelépés ebben az országban történt, és a legvalószínűbb, hogy a régióban ez az az ország, amely a legvalószínűbben és a leggyorsabban tud csatlakozni az EU-hoz éveken keresztül úgy tapasztaltuk, hogy nem volt jelentős előrelépés. A jelentés értékeli az előrehaladást a szomszéd országokkal, Bulgáriával és Görögországgal a kapcsolatok rendezését. Úgy gondolom, hogy az ország politikai klímája általánosságban lehetővé teszi a nyitottabb kommunikációt az állampolgárokkal, támogatjuk a párbeszéd kultúráját. Természetesen ez, ez mindezért nem csak a kormány felel, hanem az új ellenzéki vezető, illetve az ellenzéki párt. Hasonló módon fontos megemlíteni, hogy milyen teendők állnak még előttünk, illetve az ország előtt. A belső reformokat el kell kezdeni, javítani kell a politikai klímát általánosságban az országban, lehetővé kell tenni a nyitottabb kommunikációt, támogatni kell a párbeszéd kultúráját. Meg kell említeni azt is, hogy több reformra van szükség, további reformokra van szükség, gazdasági, igazságszolgáltatási és egyéb területeken, például a médiaszabadság területén és a korrupció elleni harc témáiban. Végül a kormány bizonyította, hogy megvan a politikai bátorsága arra, hogy komoly döntéseket hozzon. A népszavazás követően továbbra is bizonyítanunk kell a teljes támogatásunkat az ország számára, és jövőre remélhetőleg el lehet kezdeni az előcsatlakozási tárgyalásokat. Az előadónak még egyszer köszönet az együttműködésért. Úgy gondolom jó a szöveg, és holnap remélem, hogy nagy támogatást kap a jelentés, és ezáltal Macedónia népe. Köszönöm. Köszönöm Knut Fleckenstein, ECR nevében Cserstanok. Köszönöm elnök úr, én is szeretnék csatlakozni a kollégákhoz, üdvözlöm Ivo Weigel kiegyensúlyozott jelentését. Remélem, hogy elfogadjuk a jelentést, és a kompromisszos meg, módosítók megtárgyalását követően a sérülékeny, a érzékeny név kérdés sajnos kulcsfontosságú ebben a folyamatban. Ez az EU csatlakozási folyamat Macedónia számára elméleti szinten megmarad, hogyha a névkérdés nem sikerül rendezni. A szeptember 30-ai népszavazás alapján nehéz volt megjósolni a végső eredményt, ugyanakkor a, úgy sajnálatos módon nem sikerült materializálni a mm, megoldást, hiszen kevés volt a résztvevő, 50% alatti volt. Matthew Nimet, az EU külön megbizotja azt mondta, hogy lehet, hogy még 25 évre van szükség ahhoz, hogy megoldás szülessen, mert elszalasztották ezt a történelmi lehetőséget. Macedónia, de általában az EU nyugat-balkáni terjedése terjeszkedése szempontjából ez egy fontos kérdés. Általánosságban a jelentés értékeli a kormány erőfeszítéseit, koncentrál arra, hogy további lépésekre van szükség, például a jogállamiság területén, médiaszabadság területén, korrupció elleni fellépés területén, jobb kapcsolatok kialakítása területén a szomszédos országokkal, főleg Bulgáriával, Görögországgal. Szeretnék Ájva eh, Vájgálnek köszönetet mondani a pozitív megközelítésért és az együttműködésért. Köszönöm. Köszönöm, Charles. Igor volt Sorry. Uh, for the GUI e group, Miss Sakurafa. Sakurafa asszonya a e részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak a munkát, és köszönöm a kiváló együttműködést is. Én ellenzem egyébként a megállapodást, mert politikailag elfogadhatatlannak tartom. Technikailag művi úton hozták létre ezt a megállapodást, miközben a régió problémáival nem foglalkoznak komolyan. Nem tartom helyesnek az Európai Unió képviselőinek beavatkozását ebbe a helyzetbe, mert a demokrácia elve azt követelné meg, hogy tiszteletben tartsák a polgárok akaratát. Ez történt a görögországi népszavazás alkalmával, most a Brexit alkalmával, valamint Macedónia volt Jugoszláv köztársaság esetében is ezt látjuk. Ennek csak az lesz a vége, hogy a polgárok egyszerűen hátat fordítanak az Európai Uniónak. Nem engedhetjük meg, hogy az illetékesek egyszerűen hátat fordítsanak a polgároknak. Hogyha ez történik, akkor nem kell csodálkozni azon, hogy nő az euroszkeptikusok és a szélső jobboldaliak száma. A demokrácia nem monológot jelent, hanem párbeszédet, azt, hogy párbeszéd révén meggyőzünk valakit. Egyébként pontosan ez a fajta egyoldalú taktika érvényesült Olaszországban is. Ez a fajta taktika csak is negatívan hathat Európa jövőjére. Figyeljünk oda a magatartásunkra, kollégák. Köszönöm. Köszönöm. Elfogad egy kártyás kérdést? Fleckenstein úr szeretne kérdezni öntől. Egy perce van, tessék. Három kérdésem van. Nem fogadom el Fleckenstein úr kérdését. Én egyébként is azt gondolom, hogy Fleckenstein úr Görögország ellensége legutóbb is nagyon súlyosan megsértett bennünket. Azt mondta, hogy Görögország foglalkozzon a saját gondjaival, a saját problémáival. Hát Görögország megpróbálja érvényesíteni az érdekeit, ugyanúgy, ahogy bárki más is, nem tudom elfogadni Fleckenstein úr kérdését. Tulajdonképpen a kékkártyás megjegyzésem, mert egy humoros megjegyzésnek szántam, de úgy látszik, hogy a Ma a szakbizottság nem igazán értékeli a humort. Knut ragaszkodsz a megjegyzésedhez? Igen? Rajta maradsz a listán, jó? Még két felszólalónk van, és utána újra megkapod a szót. Epitideus képviselők a következő. Köszönöm szépen, elnök úr! A múlt heti macedón népszavazás nem érvényes, ugyanis az ország alkotmányának 73. cikke értelmében a szavazásra jogosultaknak legalább az 50%-a részt kellett volna, hogy vegyen a szavazáson, és ez nem történt meg. De az a tény, hogy a népszavazást megtartották, már önmagában megerősíti a görögöket azon álláspontjukban, hogy a névkérdés igenis akadály az EU-s integráció felé vezető úton. Mindenki tudja, hogy Macedónia EU-s csatlakozása gyakorlatilag elsősorban az ország saját felelőssége. Köszönöm. Thank you. Mr. Kologlu. Kologló úr a következő. Köszönöm szépen. Nagyon hasznosnak tartom és pozitívan értékelem azt, hogy megpróbáljuk ezt a megállapodást elősegíteni, támogatni. Annak érdekében, hogy ez, ennek a nevetséges névvitának véget vessünk. Biztos vagyok abban, hogy ezáltal előmozdítanánk a régióbeli stabilitást is. Még mindig rengeteg a gond. Tegnap Skopje mellett közvetlenül egy bolgárvárosban gyilkosságra került sor, egy bolgár újságíró gyilkoltak meg, aztán nemrégiben láthattuk, hogy konfliktusra került sor szerbek és koszovóiak között, egy mesterséges tó kapcsán, és sorolhatnám még a különböző konfliktusokat. Úgy gondolom, hogy mindkét oldalon nagy arányú politikai bátorságra lenne szükség ahhoz, hogy ezt a megállapodást végre lehessen hajtani mindkét országban egyébként. Mindkét országban demagógiát láthattunk, nemzeti, nacionalista, egy, egyfajta nacionalista ellenzék alakult ki a megállapodással szemben, nacionalisták és fasiszták egy szövetség, egyfajta szövetsége. A neodemokratia is meg kell említenem, amely a néppárti párcsaládhoz tartozik, sajnálatos módon. Azért mondom, hogy sajnálatos módon, mert jó lenne, hogyha a jobb oldal végre tudatában lenne a felelősségének. Itt most nem a nacionalistákról és a, a nácikról beszélek. Szeretném még azt is elmondani, hogy mind Cipres úr, mind Záev úr elismerik a megérdemlik az elismerésünket, ugyanis nagyon bátran kiálltak a megállapodás mellett, és ezzel a megállapodással véget érhetné ne ez a hosszú éveken át tartó konfliktus, amelynek egyébként nyilván történelmi okai is vannak, de hát elsősorban névvitáról van szó. Ennyit szerettem volna elmondani, és Fleckenstein úr, ha lenne kérdése hozzám, akkor arra szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Fleckenstein úr, parancsoljon. Két dolgot szerettem volna elmondani, hogyha önt megsértettem, vagy Görögországot megsértettem volna, akkor elnézést szeretnék kérni. Nem ez volt a célom, és erről szívesen beszélhetünk, hogy hogyan fogalmazzak másképp. Másrészt teljesen mindegy, hogy mi volt a népszavazás eredménye, most beszél majd erről a parlament, és így is úgy is kétharmados többség szükséges az alkotmánymódosításhoz, éppen ezért egy kicsit akadémiai jellegű ez a vita most erről, és a, a harmadik pont, nem tudom, hogy ön a saját véleményt el, vagy a zöldek véleményét, illetve engem az érdekelt volna, hogy a zöldek olyan hogyan fognak szavazni holnap, hiszen nem a népszavazás a téma, hanem a jelentés. tud választ adni arról, hogy a zöldek hogyan fognak a szavazáson viselkedni? Nincsenek itt zöldek a teremben. Van-e itt esetleg e, zöld tanácsadó a teremben? Akkor ő megkereseti Frankenstein urat. Nem, nincsenek zöldek a teremben. Záró megjegyzések. Ivo Weigel kap ismét szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincsen további hozzáfűzni valóm, csak csatlakozni szeretnék ahhoz a kollégához, aki nagyra értékelte mind a két miniszter eh, bátorságát, illetve Görögország Macedónia eh, külügyminiszterének hozzáállását, akik bebizonyították azt, hogy jó indulattal, megfelelő akarattal a történelmi előítéleteken eh, túl lehet lépni, illetve az országot a stabilitás felé és a balkán a megbékélés felé vezetni. Valamit még el szeretnék mondani, mindazokhoz csatlakozni szeretnék, akik dicsérték tanok, úr szavait ebben a házban, ebben a szakbizottságban. Charles, eh, nagy örömmel hallgattalak, mindig nagyon konstruktív, vagy jól felkészült, megfelelő érvekkel alátámasztottak a nyilatkozataid. Én örülnék neki, örültem volna, ha még tovább maradsz velünk. Köszönjük szépen még egyszer ezeket a kedves szavakat és a kitűnő együttműködést. Köszönöm szépen. Akkor ezzel ezt a pontot lezártuk. A szavazás holnap lesz. 2 óra 30-tól. Most pedig a tízes napi rendi eh, pont következik, és abban a megtiszteltetésben már részem, hogy Paskúrat kérjem meg, hogy elnökölje az ülés fennmaradó részét, illetve Edvard Kokán úr eh, megtiszteltetés lenne, hogyha folytatnád az elnöklést, valakit kérek, hogy jöjjön ide. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Elérkeztünk a tízes napi rendi ponthoz, az EU-Ukrajnával kötött társulási megállapodásának végrehajtása. Ez egy második vita a társulási megállapodásról Ukrajnával. Gáler úrnak adom meg a szót, ő a jelentéstevő, kérem mutassa be jelentés tervezetét, illetve e, kommentálja a beérkezett módosítókat. Mihály, parancsolj! Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, hálás vagyok, hogy e, sor kerülhetett erre a mai eszmecserére, a második eszmecserére, mielőtt e, november 12-én szavazunk majd erről a jelentésről. A szakbizottságban az elmúlt hetekben jelentős konferenciák és parlamenti találkozók voltak az Európai Parlament részvételével, illetve elfogadásra került a memorandum azokkal a feltételekkel, amelyek a negyedik makrofinanszírozási programra vonatkoznak. Röviden beszámolnék eh, egy konferenciáról, amelyre minden évben eh, sor kerül a stratégiai konferencia, a parlamenti társulási bizottsági eh, találkozóra, volt egy CEDEM misszió is Mariupolba, illetve az elmúlt hétvégén volt egy ülés, Anna Gomes ezen részt vett, egy első találkozóra került sor. Moldova, Grúzia és Ukrajna részvételével. Hogyha megnézem a legfrissebb fejleményeket, akkor örülök annak, illetve hálás vagyok, amiért azért, hogy itt a házban széleskor a konszenzus, a politikánkat illetően Ukrajnával kapcsolatban. Ez kiderült a módosítókból is, illetve a megfogalmazott kompromisszumokból. Benyomásom általában véve az, hogy a reformok biztosan haladnak előre, még akkor is, hogyha nem az általunk kívánatos tempóban. Ukrajna reagál, befogadó a javaslatainkat illetően, illetve mindez, amit mi még szeretnénk tőlük, meg szeretném említeni azt, hogy az elmúlt héten meghosszabbításra került a bizonyos területek státuszáról, a Dondász térségen státuszáról szóló törvény, Dohányszk és Donyeck megszállottak, meg vannak szállva. Ez egy pozitív fejlemény, és azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos jelentésben rögzíteni. Reformok előrehaladása, például ami a korrupcióellenes bíróságot illeti, Mindez további reformokra van szükség, még akkor is, hogyha a választási kampány már mindenütt érzékelhető, márciusban lesznek választások, elnökválasztások. A Parlamenti Bizottság keretében foglalkoztunk mindezen témákkal, mindezen témákkal, amelyek az említett megállapodás megvalósításához szükségesek. ami az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat, illetve az orosz helyzetet illeti. Sajnos nincsen pozitív elmozdulás az orosz fél részéről. Nem érzékeljük azt az orosz fél részéről, hogy a Minszki megállapodást minden egyes részletőben meg akarják valósítani, ami a humanitárius helyzetet illeti. Ez különösen a megszállt eh, területeken nagyon nehéz. Itt nagyon sok projektünk van, és az Európai Unió általában véve ezt nagyon fontosnak tartom. Az ország keleti részébe helyezte át a tevékenységének súlypontját az infrastruktúra fejlesztés, humanitárius helyzet javítása érdekében. Az OECD ajánlásait illetően, ami a megszállt területekre vonatkozik, nem engedik be őket a teljes területre. Éppen ezért nem értékelhető a teljes helyzet megszállott területeken a parlamenti képviselők részéről érzékeltük a hajlandóságot, a Tbilisi-ben tartott múlt heti találkozó is ezt mutatta, tehát a három ország esetében, amiket megemlítettem, Ukrajna, Grúzia és Moldávia, ezen országokkal szoros az együttműködés, tehát a parlamenti képviselők szeretnék a szerződések megvalósításának folyamatát velünk együtt előmozdítani. Röviden megemlítettem az új mikrofinanszírozási programot. Ez a téma a Kievi konferencia mellett, amelyen Dobrovszki elnök is részt vett, ezt ott aláírták, és az előfeltételek nagy része teljesült. Elgondolkodtat azonban az, hogyha Scholz kolléga által közített tanulmányból megtudom azt, hogy, az Ukra- hogy Ukrajna, Ukrajnában az adópolitika hatékonyabb, illetve hogy ezzel a gazdagabb polgároktól sokkal több adót szedhetnének be. Meg szeretném említeni a decentralizáció kapcsán a legfontosabb reformokat, több mint 700 önkormányzati fúzióra került sor, 120 további fúziót terveznek. Az önkormányzati alakulóválasztások még váratnak magukra. Nem tudom elfogadni azt, hogy választási megfontolások blokkolják ezt a folyamatot. Az új központi választási bizottság, melynek tagjai szerencsére megválasztásra kerültek, kivéve egy ellenzéki blokkot. Tehát nagyon fontos, hogy ők lehetővé tegyék és ezt nagyon fontos jelentésben is megemlíteni, tehát fontos, hogy lehetővé tegyék azt, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban az önkormányzati választások megfelelően valósulhassanak meg. Az EU támogatja ezt a decentralizációs folyamatot, mégpedig 102 millió euróval. Az első egyeztetésre eh, első egyeztetések után nagy az egyetértés, eh, Ukrajna jó úton jár, viszont a problémákat még meg kell oldani, és fontos, hogy ezekről ne feledkezem meg senki a választás miatt. Remélem, hogy a kompromisszumok segítik majd a többség véleményének pozitív irányú formálását, és el szeretném mondani azt, hogy megkönnyebbült, megkönnyebbültem, a um, hír kapcsán Oleg Zenszov 140 uh, nap után abba hagyta az éjségsztrájkot ebben a szibériai börtönben. Én örülök annak, hogy ezt uh, abba hagyta, hiszen fontosabb, uh, hogy Ukrajna érdekében tovább éljen, Ukrajnáért, és ne Putyin miatt halljon meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, Galler úr, nagyon átfogó bevezető tartott. És most a frakciók nevében felszólalkot hallgatjuk meg. Páskó az első, aki Picula úr nevében szól hozzá a témához. Köszönöm szépen. Bemutatom Picula úr felszólalását, hozzászólalását. Ezzel is szeretnék köszönetet mondani önnek, szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért, az árnyékelőadókkal, előadókkal, meg van győződve arról, hogy most már jobb a szöveg. Módosító indítványaiban arra koncentrált, hogy javítani kell a szociális helyzetet az országban, valamint hangsúlyozni kell a további belső reformok szükségességét. Korrupció elleni harc nemzeti, regionális, helyi szinten prioritás kell, hogy maradjon. Ezzel kapcsolatban a Nemzeti Korrupció Ellenes Iroda megfelelő eszközökkel, forrásokkal kell, hogy rendelkezzen ahhoz, hogy működni tudjon. Azt is hangsúlyozza, hogy hangsúlyozni kell a közigazgatási lehetőségeit az állami intézményeknek, ez rendkívül fontos a szerződés végrehajtása szempontjából. Továbbá a közmeghallgatást említi a döntéshozatali folyamatot, mindez előfeltétele a megfelelő jogalkotásnak. És személy szerint még egyszer köszönetet mond Gáler úrnak, a legtöbb javaslatát átvette, és uh, reméli, hogy az együttműködés tovább folytatódik a jelentés végleges megfogalmazásáig. Elnök, köszönöm szépen, Császtának úr az ECR frakció nevében. Gratulálnék Michael Gallernek, régóta kollégák vagyunk, Michael és jó magam évtizeden, egy évtizeden keresztül követtük a eseményeket Ukrajnában. Talán a, én voltam az első 2002-ben, amikor arról írtam, hogy esetleg euróatlanti perspektívája van Ukrajnának. A néppártban is harcoltuk, harcoltak sokat ezért, és Michael is emlékezni fog erre. Szomorú is vagyok, meg örülök is. 15 vagy több év is eltelt azóta. Szomorú vagyok, hogy Ukrajna az Európai Unióval szemben még egy lehetséges csatlakozó ország státusz sem ért el, és Oroszország pedig minden nemzetközi jogot megsértve bizonyos területeket annektált. Ugyanakkor az átfogó szabadkereskedelmi megállapodás örömömre szolgál, Ukrajnában stabilizálódik a helyzet. A érdekes, hogy az Egyesült Királyságban ezekben a nagyon forró napokban, amikor le kell zárnunk a Brexitet, sokan azt mondanák, hogy Ukrajna fajta státusz szeretnének elérni az Egyesült Királyság és az EU között. De hát itt Ukrajnáról van szó, és Ukrajna közelebb akart kerülni az Európai Unióhoz, és nem pedig válni kívánt, mint ahogy sajnálatos módon, ahogy az én hazám döntött. Gratulálok Michael, mindannyian támogatjuk ezt a jelentést és várjuk a módosító indítványokat, illetve a kompromisszumos módosítókat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a többi politikai frakcióban nincsenek itt a képviselők, úgyhogy az érdeklődő képviselők kapják meg a szót. Bocskor asszony, tessék. Köszönöm szépen. Én is gratulálnék a jelentéstevőnek. Köszönöm a munkáját, és sok mindennel egyet is értek. Elsősorban ugye azzal, hogy vannak előrelépések, vannak reformok, de még nem tökéletes a folyamat, vannak még problémák, amiket pótolni kell. Amiről itt nem esett még eddig szó, az az, hogy például én is a kisebbségvédelemre vonatkozó módosítókat, és az egész magyar delegáció nevében kisebbségvédelmi módosítókat nyújtottunk be, ugyanis, ugyanis úgy gondoljuk, hogy Ukrajna tekintetében is nagyon fontos ezt az aspektust kiemelni, nem csak Szerbia, Koszovó és az elő, előzőleg tárgyalt országok esetében, hanem Ukrajnában is fontos ez a kérdés, már csak azért is, mert egyrészt a kampány hevében elég nagy társadalmi feszültséget tudnak okozni kisebbségi nyelvi kérdésekkel, Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nekünk arra kell törekednünk, hogy ezeket a feszültségeket csökkenteni tudjuk, és arra abba az irányba tereljük Ukrajnát, hogy a nemzetközi vállalásaikat, kötelezettségeiket igenis tartsák be. Ugye említhetném akár az oktatási törvényt, amelyben vállalták azt, hogy elhalasztják a nyelvi cikkei végrehajtását, de talán említhetjük azt is, hogy pont a múlt héten, október 4-én fogadták el az új nyelvtörvény első olvasatát, amelyben kizárólagossá teszik az ukrán nyelvet. Tehát ezáltal megint csak elindul egy, nem, egy nemzetiségi alapú konfliktus, társadalmi konfliktusnak a gerjesztése aminek nem tudom, hogy mi a célja, hogy ez csak egy kampányeszköz, vagy ténylegesen arra törekszik Ukrajna, hogy, hogy azt a helyzetet, hogy ez egy sok nemzetiségű ország, ezt teljesen eliminálja és kitörölje. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezekre nekünk nagyon komolyan oda kell figyelnünk. A másik dolog, ami fontos, hogy a az előzőleg is említve volt, hogy vannak különböző olyan szélsőséges nacionalista, szélsőjobboldali szervezetek, honlapok, amelyek jogsértő cselekményeket tesznek. Például a Ráda honlapján van olyan petíció, amely arra szólít fel, hogy a kárpátai magyarokat deportálják Ukrajnából. Szerintem nem szabad nekünk e, e fölött szemet hújni. Vagy van egy olyan portál, mint a Mirotvorec, amelyre az embereket listázzák, mint a nép ellenségeit. Szerintem ez nem egy európai demokratikus országhoz illő és méltó dolog, e, úgyhogy mindenképpen e, az ukrán államnak is fel kellene lépni ez ellen, hogy e, megfeleljen mindenféle nemzetközi vállalásoknak és kritériumoknak, és nekünk ebben kell őket ösztönözni, mert ez a mi feladatunk és a mi felelősségünk is, hogy valóban megvalósulnak azok az európai eh, reformok és európai értékek, amiket mi elvárunk, vagy csak úgy tesznek, vagy ezt mondják. Köszönöm szépen! Thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen, Bocskor asszony. Gomez asszony a Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy egyetértek meg a Galler által megfogalmazottakkal, illetve az átfogó elemzéssel, amit megfogalmazott a jelentésben ez arra is vonatkozik, hogy Ukrajnában mire van szükség, a kapcsolatunk tekintetében mire van szükség ahhoz, hogy Ukrajna a belső és külső kihívásokra hogyan reagáljon, különösen gondolva az orosz agresszióra. Annyit szeretnék hozzátenni, egyetértve azzal, hogy az előadó kiemelte a parlamentközi találkozott. Ugye múlt héten Tbilisi-ben volt egy ilyen találkozó. Az, az együttműködés, amit a parlament közé konferencia kínál, ez rendkívül hasznos lehet a három ország számára, de ez rajtunk múlik, hogyan tudunk jobban megfelelni az igényeknek. Ebben a kontextusban szeretnék kiemelni egy területet. Van egy olyan érzésem, hogy többet tehetnénk, többet kellene, hogy tegyünk. a korrupció elleni harcról van szó, illetve azokról, akik civil szervezet keretei között harcolnak a korrupció ellen Ukrajnában. A mi fellépésünk, tudom, hogy ez fontos már önmagában is, de több eredményre vezethetne, nem csak azért, hogy valóban az igazságszolgáltatás elé lehessen állítani azokat, akikről kiderül, hogy súlyos korrupciós esetekben játszottak szerepet, múltban a Janukovics idején, de most is, hanem azt is lehetne biztosítani, hogy Ukrajna visszaszerzi azokat az eszközöket vagy forrásokat, amelyeket a korrupció eltüntetett. Fantasztikus munkát végeznek a civil szervezetek Ukrajnában, de nem kapnak elég támogatást a részünkről. Nem csak általában az EU részéről, hanem részünkről, a parlament részéről sem. A korrupciós eljárásokban gyakorlatilag az derül ki, hogy a forrásokat valamelyik tagállamban parkoltatják. Úgyhogy támogatásunkról kell biztosítanunk a civil szervezeteket, hogy egyrészt el tudják számoltatni a bűnöseket, de másrészt, hogy a, a forrásokat vissza lehet szerezni az ukrán állam érdekében. Elnök, köszönöm szépen, Szosznyas úr, a szó. Köszönöm szépen a szót. Az isztambuli konvenció folyamatos ráerőltetése nem megfelelő, ez nem hivatalos dokumentum az Európai Uniónak, nem egy közös álláspontról van szó, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor biztosítottak bennünket arról, hogy sokszínűségünket tiszteletben tartják, és a tagországok döntetnek arról, hogy elfogadják-e a konvenciót, vagy nem. Mert az országok maguk dönthetnek arról. Ez nem egy hivatalos európai dokumentum, és ellenzem azt, hogy ilyen jellegű felszólítások szerepeljenek a jelentésben. Lengyelország nem fogadta el a konvenciót, és ehhez teljesen mértékben jogunk van. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy más nem kért szót. Gáler urat szeretném megkérni, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, kollégák, köszönöm a megjegyzéseket. Ukrajnában polgárok élete szempontjából a szociális feltételek a meghatározóak, ez minden polgárt érint, és erre utalni fogunk a jelentésben. És a korrupció elleni küzdelem minden szinten egy további meghatározó téma Ukrajna polgárai számára, és itt mi a polgárokkal együtt sokat tettünk annak érdekében, hogy a tényleges reformok folytatódjanak a vagyon visszaszerzése szintén meghatározó, hiszen a polgároknak ez joguk van, illetve a nemzeti költségvetésnek is. Ami a kisebbségi kérdéseket illeti, Erről már körű vita zajlott a Parlamenti Társulási Bizottságban. Ivanovan Kixben tart, tartották, és WIF-ben eh, ezeket a megbeszéléseket szándékosan. A jövő héten eh, további egyeztetések lesznek majd a módosítókkal kapcsolatban, megnézzük, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani. Lesz egy további árnyékjelentéstövő ülés is, és kiderül majd az, hogy mik a hozzáállások. Himes asszony és Rozzáti úr között a levelezés téma is felmerült, ezt is mérlegeljük. Ami magát a kérdést illeti, nagyon fontos biztosítani azt, hogy Ukrajna betartsa nemzetközi kötelezettségeit, hiszen ez a meghatározó nemzetközi keret, nem szabad dramatizálni a helyzetet. és bármely civil szervezettől, bármely weboldalról is származzanak az extrém nézeketeket, ezeket nem szabad figyelembe venni. Minden országban vannak mindenfajta kérdésben radikális nézetek, de ezek nem azok a nézetek, amelyek alapján egy országot felelősségre kell vonni, illetve azt a következtetést levonni, hogy az adott ország ezek alapján folytat politikát. Az extrémizmus soha nem vezet jóra, éppen ezért nagyon fontos a nemzetközi kötelezettségekre összpontosítani és azt felmérni, hogy ezt mennyiben eh, valósítják meg, illetve mennyiben tesznek eh, ennek eleget. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, Gáler úr. Ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot. Az AFED-ben a szavazás erről a jelentésről november 12-én lesz. Ezzel lezártuk az összes napirendi pontot, kimerültünk, és lezárom az ülést.